Prajem všetkým eh, príjemné dobré ráno. Jó napot kívánok, kedves kollégák, kedves vendégek! Akkor megkezdenénk a mai ülésünket. Ugye a Nőjog és Esélyegyenlőségi Bizottság ülését kezdenénk meg. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek módosítója, megjegyzése mármint ami a napi rendelvezetet illeti. Van-e megjegyzés, hozzászólás? Ha nincs ö, ilyen, akkor ö, a napi rendszervezet értelmében fogunk eljárni, és folytatjuk a mai ülésünket. Kaptunk két jegyzőkönyvet korábbi ülésekről, a január 12-i és a január 19-i ülésről. Kaptuk meg a jegyzőkönyveket, ezeknek az elfogadása is napi rendünkön szerepel. Ha nincsen ellenvetés vagy megjegyzés ezzel a jegyzőkönyv csoporttal kapcsolatban, ha a ma ülés, ma est ülés végéig nem nyújtanak be módosító vagy megjegyzéseket, akkor ezeket elfogadottnak nyilvánítom. Az elnök közleményei címszólat a következőket szeretném elmondani. Lesz egy nyilvános meghallgatás Az első két napi rendi a kapcsolatban a Névtelen Szülés című meghallgatásról van szó. Az Európai Parlament honlapján nyomon követhető közvetlenül ez a meghallgatás, délután pedig A brit uh, nő jogi miniszterasszony Harriet Haman lesz a vendégünk. Röviden arról fog bennünket tájékoztatni, hogy milyen politikákat dolgoztak ki a nők és az esélyegyenség szempontjából az Egyesült Királyságban. Délután szavazni is fogunk több jelentésről, több jelentésről fogunk szavazni, tehát nagyon szépen kérem, hogy hozzá kell a délutáni ülésre a szavazókártyáikat. Arról tájékoztattak, hogy az ülésünket egész délelőtt közvetíteni fogják, ha úgy tetszik, már élő adásban vagyunk. Kérem, mosolyogjanak egész nap, mert sosem tudják, hogy melyik kamera mikor irányul az önök irányába. Holnap 11 és 12 között egy közös ülést tartunk, méghozzá a mi bizottságunk találkozik a jogi bizottsággal és az afgán delegációval, a téma pedig az lesz, hogy hogyan vezessük be a demokratikus gyakorlatot, a nők jogait, a humanitárius, az emberi jogokat, az alapszabadságokat hogyan képviseljük, és az egyenlő hozzáférést az igazságszolgáltatáshoz hogyan lehet garantálni. Azt szeretném kérni, hogy jöjjenek el erre az ülésre, ha csak tehetik holnap. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik múlt héten a plenárison szavaztak, méghozzá megszavazták a nemi alapon történő megkülönböztetés elleni jelentést megszavazták. Ezt a zöldek nyújtották be ezt a jelentést, és annak ellenére, hogy a jelentés nagy része A jelentés nagyobbik részét a mi bizottságunkban is megszavaztuk, és a jövőben azon kell dolgoznunk, hogy kiálljunk az egyenlő fizetés, illetve az intergenerációs szolidaritás támogatókat kell jobban értékelnünk. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a jelentés elkészítésében, tehát köszönet illeti őket. Most pedig térjünk rá a négyes napi rendi pontra. Ez egy nagyon fontos vita lesz. Méghozzá egy irányelvről, amely a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkai biztonságának és egészségvédelmének javítására irányul. Volt egy nyilvános meghallgatás január 19-én ebben a témában, ebben az évben. Pontosabban hasonló témáról volt szó, nyilván emlékeznek arra, hogy a nyilvános meghallgatás nagyon érdekes volt, és Eszrella asszony jelentéstevő asszony találkozott az árnyék előadókkal, és most meg kellene vitatnunk a munka dokumentumot, amelyet elkészített a jelentéstevő asszony, most pedig megadom Eszrele asszonynak, az alelnök asszonyunknak a szót. Gratulálok neki, és köszönöm a munkáját. Ugye ő a jelentés készítője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A bizottságnak ezt a kezdeményezését, kezdeményezését nagyon szívesen fogadtam, úgy gondolom ugyanis, hogy nagyon helyén való, és megjött a pillanat annak, hogy átolgozzuk ezt a munkát, annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy messzebbre is eljuthattunk volna, annak érdekében, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk a munka, illetve a magánélet között mint ahogy önök tudják. A szociális felekkel most zajlanak a viták a szülési szabadsággal kapcsolatos kérdésekben. Szerintem ezt a két irányelvet párhuzamosan kellene tárgyalni, annak érdekében, hogy koherens, következetes legyen a javaslat, amelyet mindent lefed de tekintettel arra, hogy még nincsenek hivatalos eredményei ennek a vitának, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kiszélesítjük ennek az irányelvnek a horderejét. Annál is inkább, mert van egy megfelelő jogi alap, amelyik lehetővé tesz, hogy megfelelő módon védjük az anyaságot, az apaságot, és ezeket úgy definiálja, mint első elsődleges fontosságú társadalmi fontosság. A bizottság prioritást ad a, az egyeztetésnek ebben a tekintetben nem lenne megosztott felelősség a szülők között, nehéz lenne összeegyeztetni a munkát a szüléssel, illetve a családi élettel az anyáknak és az apáknak is egyaránt, tehát mindkét szülőnek. Itt van a demográfiai kihívás. Európa ezzel a problémával néz szemben, alacsony szülési indexe a lakosság öregszik, és ezért szükséges az, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyek szembeszállnak ezzel a tendenciával. Aztán egy másik ok annak, hogy kiszélesítsük ennek az irányelvnek a hatáját, az a tény, hogy a nők a nőkkel kapcsolatosan bizonyos sztereotípiek alakultak ki a társadalomban, azaz a nőkre továbbra is úgy tekintenek, mint gyermeket világra hozó lények, és nem annyira, mint a termelésben jelentős részt vállaló személyek. Tehát ezt a két szerepet mindenképpen össze kell egyeztetni, tehát egyrészt szülőnők, másrészt dolgozó nők. És ezért én azt javasolnám, úgy, ahogy szerepel a munkaanyagban, amelyet kiosztottunk, és amelyet már lefordítottunk. Tehát egy olyan javaslattal állok elő, amelyben megfelelő juttatásokat biztosítunk, hogy legyen egy tanúsítvány, apassági tanúsítvány, amely ugyanolyan súlyjal bírná, mint az anyasági jogokat. Nagyon fontos az örökbefogadás esetét is tekintetbe venni, ezzel kapcsolatosan is szükséges lenne egy anyasági szabadságra, és ezt is meg kellene osztani a két szülő között. Ami ezt az apasság és anyasági szabadságot illeti, én azt javasolom, hogy legyen két kötelező hét és két fakultatív hét. De ez a két fakultatív, ezt a két fakultatív hetet is százszázalékosan az alapfizetés 100%-a mellett történne. És így a teljes szülési szabadság 14-től 27-re terjed neki. Én azt javasolom tehát, hogy 27es legyen ez az időszak, és a, egy másik bizottság 24 hetet javasol mivel hogy én azt javasolom, hogy kettő kötelező és kettő fakultatív hét legyen, azaz összesen négy hét, plusz 20, így elérnénk a bizottságnak a javaslatához, ami összesen 24 hét. Ez a bizottsági javaslat a szoptatás időszakára nem tartalmaz semmilyen előírást, azaz a kisgyermek első heteire vonatkozóan, figyelembe kell venni a világ munkaügyi szervezeti javaslatára is, és ezzel kapcsolatosan azt javasolnám, hogy joga legyen a szoptatós anyának egy vagy több szünetre a munkahelyén, annak érdeke, hogy lehetővé tegye a szoptatást. Ami a harmonizációt illeti, én azt javasolnám, hogy százszázalékos legyen a fizetés az anyaság időszaka alatt, mert nem elfogadható számunkra az, hogy az nők bármilyen anyagi kárt szenvedjenek, csak azért, mert úgy döntöttek, hogy gyermeket szülnek. Ami az elbocsátás jogát illeti, úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslata igen kiegyensúlyozott, de ezeket a jogokat ki kell szélesíteni, és ezeket alkalmazni kell az apákra is, azokra az időszakokra, amikor apasági szabadságon vannak. Ami az azt követő időszakokat illeti, az nőket védeni kell az elbocsátásokkal szemben, és ezzel kapcsolatosan a bizottság egy hat hónapos időszakot ér elő, egy védelmi időszakot. Ezt az időszakot a véleményem szerint ki kellene terjeszteni két hónappal, tekintettel arra, hogy az, az a nőknek alkalmazkodniuk kell egy új valósághoz, és ez az alkalmazkodás időt igényel. Előfordulhat, hogy a nő hogy a nőnek egy megfelelő tovább képzésen kell részt vegyen, ami a munka szervezésének rugalmasságát illeti, a jogokat, amelyeket előírnak az, amelyek élveznek a nők, azokat élvezni kell a férfiaknak is, miután élvezték az apassági szabadságot. tudjuk, hogy inkább az asszonyok, a nők élvezik ezeket az időszakokat, de ez bizonyos egyensúly, kiegyensúlyozatlanságot okoz, és ez negatív hatással van a nőkre. És ez negatív anyagi következményekkel is jár, legalábbis a tagállamokban. Ami az egészséget és a biztonságot illeti, ott is azt szeretném, hogy terjesszük ki a hatályt. A bizottság javaslata azt írja elő, hogy mérjük föl a kockázatokat, a terhes asszonyok esetében tudjuk nagyon jól, hogy a genetikai betegségek kialakulása, amelyek például kromoszoma módosításhoz vezetnek, ezek olyan kérdések, amelyek az nőket is érintik, de a férfiakat is. És ezeken keresztül károsítják az emberiat és ezért mi inkább egy megelőzési hozzáállást javasolunk annak érdekében, hogy megfelelő legyen a kockázat felmérés a munkahelyeken, és ez érintse egyaránt a nőket is, és a férfiakat is. Például amennyiben toxikus vagy veszélyes vegyi anyagokkal állnak kapcsolatban a munkájuk során, ezek az anyagok veszélyesek lehetnek a nők, illetve a férfiak számára is. És ezt kellene figyelembe venni. Összefoglalva, úgy gondolom, hogy meg kellene ragadni ezt az alkalmat, 92-es ez az irányelv, amelyet most átdolgozunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem követi megfelelő módon a modern követelményeket, tehát meg kellene ragadni ezt az alkalmat, hogy modernizáljuk ezt az anyagot, az apassági ö, szabadság fogalmát is bevezessük, amelyik már létezik bizonyos tagállamokban és nem szülői, amit nem szabad összekeverni a szülői szabadsággal. Tehát az apasági eh, szabadságot is be kell vezetni, ezek különálló fogalmak tehát. Aztán, amit mond a bizottság, illetve a mi bizottságunk is ezt támogatja, mégpedig, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelő módon össze lehessen egyeztetni a családi magánéletet, illetve a munkát. Az apákat be kell vonni a gyermek életébe, a gyermek születése pillanatától, hogy megfelelő időt tölthessen a gyermekkel. Ez nem csak egy feladat, hanem egy jog. Egy jog a szülőknek, és ez joga a gyermeknek is, hogy számíthasson a gyere, az apa jelenlétére a fejlődése, növekedése során. Figyelembe kell venni tehát a gyermekek jogait, érdekeit, és ebben az esetben figyelembe vesszük a az apa jogait és érdekeit is, hogy jelen legyen a gyermek életében, a gyermek első éveiben. Mi úgy gondoljuk, hogy mindenképpen támogatni kell ezt a megközelítést. Remélem, hogy a kollégák egyetértenek a javaslataimmal a jogi alap lehetővé teszi ennek az irányelvnek a kiszélesítését, mert a korábbi irányelvek csak a munkahelyi biztonságot vették figyelembe. Ugyanakkor a 241-es cikk 3-as bekezdésének a bevonása lehetővé teszi azt, a véleményem szerint, hogy ezt a kiszélesítést is elvégezzük, és ezt megerősítettek a jogászok is. Ez egy nagyon pozitív megközelítés, nagyon pozitív pont, főleg ebben az időpontban. A szülési szabadsági időszakának a meghosszabbítása is nagyon fontos, de mi úgy gondoljuk, hogy elsősorban az a fontos, hogy a feladatok, a kötelezettségek megosztása nagyon fontos az anya és az apa között, és ez legyen a magánéletben is, illetve hogy ezt támogassák a jogszabályok, és ez összhangban van a Lisszaboni projekten is. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kibővítsük ezeket a jogokat, azaz, hogy vezessük be ezt az apasági szabadságot. Összesen négy hétre. Én úgy gondolom, hogy ezen belül is két hét legyen kötelező, és kettő fakultatív. Úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy modosítjuk a megközelítést az emberek fejében. Ugyanis a tapasztalatokból azt látjuk, hogy azokban az országokban, ahol bevezettek ezt az apasági szabadságot, kezdetekben nem nagyon használták ki az érintettek ezeket a szabadságokat. Pontosan azért, mert voltak előítéletek, vagy szokások, de aztán fokozatosan alkalmazkodtak ezekhez az új um, körülményekhez, és az eredmények igen bátorítóak. Egy idő után tehát az apák elkezdték felhasználni ezeket az apasági szabadságot, és azokban az országokban, ahol bevezették ezt az intézményt, ott igen, jó eredményeket láthattunk. Nos, ezek szerepelnek eh, a dokumentumban, a javaslatomban, és ezzel szeretnénk módosítani tehát az Európai Bizottság anyagát. Természetesen amennyiben vannak javaslatok, amennyiben az a céljuk, hogy jobbá tegyek ezt az anyagot, akkor ezeket nagyon szívesen fogadom. Egy olyan dokumentumot szeretnénk volna létrehozni, amely támogatja a nők helyzetét, ugyanakkor figyelembe veszi az egyen, esélyegyenlőségi kérdéseket is. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt jelentéstevő asszony, köszönöm szépen, hogy bevezette ezt a mai vitát, és bemutatta a munkadokumentumot. Most pedig megadom a szót a kedves kollégáknak, Petre asszonynak először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék a kollégánknak, a jelentésért, mert úgy gondolom, hogy egyszerre kiegyensúlyozott és bátor. Úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban amikor mi megvitatjuk ezt a problémát, van egy válság, és ez a gazdasági válság óriási hatásokat hoz az életünkben. Ez a pillanat tehát megfelelő ebben a témában. Támogatom az összes javaslatot, ami elhangzott, főleg ami az időtartamokat illeti. Én úgy gondolom, hogy lehetséges meghosszabbítani az anyasági eh, szabadságot. Például az én országom a Romániában, ahol óriási problémák vannak. Nálunk az anyasági szabadság, szülési szabadság időszaka két év. És ezért úgy gondolom, hogy eh, lehetőség van arra is, hogy meghosszabbítjuk azt az időszakot, amelyet javasol az Európai Bizottság támogatom azt az elképzelést is, a, mely szerepel a jelentésben, az az elképzelés tehát, hogy ez a, ebben a jelentésben olyan intézkedéseket hozunk, amelyek javítják a demográfiai esélyeinket, megfelelő egyensúlyt kell hozni a szakmai, illetve a, a családi élet között. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az gyermek életének első hónapjaiban igenis vonjuk be mindkét szülőt, nagyon fontos pszichológiai, érzelmi szempontból. Támogatom azokat a javaslatokat, amelyek mm, elhangzottak, ami a, a anyagi juttatásokat illeti, illetve az elbocsátások megtiltását illeti. Gratulálok még egyszer a kollégának a munkájáért, mert kiváló munkát végzett, még egyszer hangsúlyozom, hogy teljes szélességben támogatom az elhangzott javaslatokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Petra asszony. Gottardi asszony. Grazie. Köszönöm szépen. Jó magam is eh, köszönetet mondok Edith Estrellának a munkáért is, és eh, a felvezetésért is. Eh, teljes egészében osztom a megközelítést, támogatom azt, hogy új részeket is bevonunk, ami az örökbefogadást illeti, ami az apassági szabadságot illeti, ami a rugalmasságot illeti a szülés előtt, a szülés után, és hogy figyelembe vesszük a nő helyzetét, illetve hogy milyen igényei vannak egy gyermeknek a szül születés után. Én úgy gondolom, hogy itt egy megközelítési változás történt, és ez egy olyan változás a társadalomban, amelyet figyelemben kell venni. Már nem 1992-t írunk, azóta nagyon sok víz lefolyt a Dunán, és úgy gondolom, hogy ez egy kiegészítés, ez nem egy ugrás, hanem egy kiegészítés, egy fejlődés. Figyelembe kell venni a dolgozó nő, aki egyben anya is, hogy őt védjük. Ugyanakkor figyelembe kell venni a gyermeknek a, az igényeit, a gyermeknek az igényeit közé vesszük a gyerm, az apának a jogait is. Tehát nem arról van szó, hogy az anyákat védjük, védtünk korábban, és akkor most a gyermeket védjük, nem, hanem egyszerre mind a két megközelítést, az anyát is, és a gyermeket is védjük, sőt, bevonjuk az apák jogainak a védelmét is. Tehát én támogatom mindazt, amit elolvastam a jelentésben, még hozzátennék, két dolgot. Az egyik. Úgy tűnik, legalábbis az érvelésekben jelezni kell, hogy van egy bizonyos másfajta megközelítés, mint az, ami szerepel a bizottsági érvelésben. Ugyanis a bizottság azt javasolja, hogy 14 hétről áttérne a 18 hétre, és ott igen súlyos állítások szerepelnek az én véleményem szerint. De ugyanis az szerepel, hogy ezzel meg szeretné erősíteni a gyermek és az anya közötti kapcsolatot. Én úgy gondolom, hogy valóban négy hét az nagyon fontos. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy kizárólag csak négy hétről beszélünk. Tehát azt kellene kihangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy ezen a négy héten múlik az anya és a gyermek közötti kapcsolatnak a megerősítése, hanem ez egy lépés ahhoz, hogy megerősödjön. Tehát itt a hangsúly eltolódás kell figyelembe venni. Figyelembe kell venni, aztán a, a szülői szabadságot is. Tehát, ahogy Edita is eh, elmondta, az anyasági szabadság, a szülői szabadság és az apasági szabadság három különböző fogalom de a bizottság azt mondja, hogy azzal, hogy meghosszabbítjuk ezt az időszakot, a vállalatoknak segítünk, akik kevesebb problémával találkoznak majd a szülői szabadságok megítélésében, illetve a kérelmekben. Tehát ezt a megközelítést kellene valamilyen módon ö, a helyére tenni, mert ez szerintem nem jó ez a megközelítés. Aztán visszatérnék a dolgozón egészségenek védelmi kérdéséhez. 92 óta ugyanis egy másik kapcsolatot kell létrehozni. Nem csak a szülei szabadság szülői szabadságra szóló irányelvet kell összeegyeztetni, hanem például a munkahelyi munkahelyen eltöltött idővel kapcsolatosan, ezen belül is például az éjszakai munkahelyek, hogy milyen biztonsági, milyen egészségügyi kérdések vonatkoznak azok számára, akik éjszaka dolgoznak. Vannak olyan országok, ahol tilos éjszaka dolgoztatni azokat a nőket, amelyek például terhesek, illetve a szülés után közvetlenül időszakban. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan vita, amelyet véghez kell vinni. Arról van szó, hogy védeni kell a nők egészségét. De ezen belül is meg kell próbálni bevezetni egy olyan javaslatot, ami tőlünk születik. Meg kell próbálni megtalálni azokat a közös nevezőket, közös pontokat, annak érdekében, hogy össze tudjuk egyeztetni a mi megközelítésünket a nők egészségének védelmében, illetve a, meg, a, a foglalkoztatási időpontokat, illetően ezen belül is az éjszakai foglalkoztatás. Köszönöm szépen. Gotárd asszonynak, figurédő asszony asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony. Mm, hát néhány kérdést már felvetettek azzal kapcsolatban, hogy a bizottságnak ez a javaslata miről is szól. Természetesen nem szabad arról elfeledkeznünk, hogy ez az irányelv már eléggé régi. De hát mégsem értünk el mindent, amit akartunk. Egy részről, itt természetesen, ha úgy tetszik, szélesebb látásmódot kellene garantálni, és támogatom azt, amit Gotádi asszony említett, azt hiszem, hogy mindenképpen egy újfajta látásmódra van szükség. Nem csak az asszonyok, nők védelméről, a gyermekek védelméről is szó van. Aztán vannak még más új aspektusok, például az anyaság észülési, vagy szülői szabadság ideje, a szoktatási idő támogatása, a különböző rugalmas munkaidő modellek kidolgozása, illetve támogatása, és szó van erről a különleges apasági szabadságról is. Ez a széles körű koncepció nagyon jól illeszkedik ebbe a jelentésbe, de van még néhány kérdés. Most az a kérdés, hogy tehát szisztematikusan sok vállalkozás nem tartja be ezeket az előírásokat. Portugáliában a helyzet egyre rosszabb lesz. Vannak olyan ágazatok, ahol nagyon sok nő dolgozik. Ezen a hétvégén találkoztam különböző asszonyokkal, nőkkel, akik ezekben az ágazatokban dolgoznak, és azt mondják, hogy igen nagy nyomás nehezedik rájuk. Néhány vállalkozásban, olyanban is, amely szociális vállalkozásnak számít, és elkötelezett ezen a területen. Tehát valóban nyomást gyakorolnak az asszonyokra, nőkre annak érdekében, hogy például dolgozzanak éjszaka, akkor is, ha egyedülálló anya, valaki akkor is van, hogy arra kényszerül, hogy éjszaka is dolgozzon, Hogyha azt mondják az anyák, hogy hát sajnos nem tudják az éjszakai műszakot vállalni, hiszen gyermekek egyedül maradnak. Hát azt mondja a főnök, jó, hát oldják meg a problémájukat valahogyan. Hát azt hiszem, hogy például ez jellemző nálunk a nagy szupermarketekre, nagy ABC-kre. Portugáliában a Jumbo például egy ilyen élelmiszerüzletlánc. Az ember azt gondolta, hogy a szociális felelősség jellemzi ezeket az a cégeket. Nem csak a jogokat kell javítani, hanem arra kell gondoskodni, hogy be is tartsák ezeket a jogokat. Tehát garantálják ezeket a jogokat a vállalkozások. És ö, én nem látom, hogy bármi történt volna ezen a területen. Jó, Portugáliában nálunk különböző hatóságok vannak, amelyek felelősek lennének azért, hogy betartassák ezeket a szabályokat. De hát nem elég az, hogy új javaslatokat terjesszünk elő, hanem, és ez nagyon fontos, Persze fontos az, hogy legyenek új javaslatok, de valóban arról is kell gondoskodnunk, hogy olyan rendelkezéseket hozzunk létre, amelyeket be is tartanak. Meg is kell valósítani, a gyakorlatba át kell ültetni ezeket a szabályokat. Tehát nehogy bekövetkezenek olyan események, amelyekről múlt hétvégén beszámoltak az asszonyok, akikkel beszéltem. Nagyon szépen köszönöm. Figureidó asszony. Bauer asszony. Nagyon szépen köszönöm. Az elhangzottak arra motiváltak, hogy én is szót kérjek, és feltegyek egy kérdést. Természetesen a jogok javítása ezen a területen elengedhetetlen, és azt mondom, hogy Tudatában vagyok annak, hogy vannak olyan országok, ahol az anyasági szabadság hosszabb, a szülői szabadság, gyermeknevelési szabadság, vannak munkahelyi ö, baleset és egészségvédelemre vonatkozó szabályok, amelyek megakadályozzák azt, hogy az anyák éjszaka dolgozzanak, és sok egyéb rendelkezés van. Ez nem egy elszigetelt törvénytervezet, amely a munkahelyi baleset és egészségvédelmet illeti, hanem több szabály és rendelkezés van, amely leginkább kormányrendeletek formájában kerülnek át az adott tagállam jogrendjébe. Nem az általános szabályok közé tartoznak. Talán ez az oka annak, hogy sokszor elkerüli figyelmünket ez a helyzet. De a kérdés az, hogy ki fizeti ezt meg? Hogy elfogadjunk egy ilyen szabályt, annak érdekében világosan kell fogalmazni erről a kérdésről. Amikor azt láttuk, hogy hogyan mentették meg a kormányok a bankokat, nos hát a demográfiai válság szerintem legalább annyira súlyos, mint a pénzügyi, tehát mindenképpen hivatkoznunk kell erre a szociális problémára. Nem szabad csak a KKV-kat ezzel megterhelni, mármint új kötelezettségekkel, új feladatokkal, mert akkor az irányelv, ahogy Figeröd asszony is említette, majd megkerülése kerül. Egy dolgot világosan látnunk kell. Garantálnunk kell azt, hogy a munkaügyi felügyeletek megfelelő személyzettel rendelkezik és hatáskörökkel, és szankciókat kell bevezetni, amelyek ezen szabályok alkalmazása vonatkoznak, az anyák jogöré vonatkozóan és a női munkavállalók számára. Például a munkáltatók kötelesek kompenzációt fizetni az anyák számára, akik például a bíróság elé mentek. Viszont a gyakorlat a gyakorlat van hát a szabályok figyelmen kívül hagyását illeti. Tehát szerintem ez a gyakorlat folytatódni fog, hogy a vállalatok vagy a munkáltatók figyelmen kívül hagyják ezeket a szabályokat. Azok, akik megkerülik az európai szabályokat, most nekik szankciókkal kellene szembenézniük. Ezek a szankciók megakadályoznák azt, hogy a munkáltatók, akik megkerülik a szabályt, ne, például ne férhessenek hozzá EU támogatáshoz. Ez lehetne egyfajta szankció. Ezt vegyük figyelembe, mert az én tapasztalatom az előző jelentése kapcsolatban arról is szólt, illetve az ebben a bizottságban ö, tapasztaltak. Ból azt tudom leszűrni, hogy az egész jogszabálycsomag, amiben foglalkozunk, nem eléggé hatékony, hiszen nincsenek szankcióink. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Most pedig a tanács és a bizottság kapja meg a szót. A bizottságot Banki asszony képviselni a szó, tessék. Thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jelentéstevők munkáját is. Nagyon érdekes és jó megjegyzéseket eh, hallhattunk tőle. A bizottság részéről nem tudok végleges álláspontot megosztani önökkel a javaslattal kapcsolatban, de szeretném első benyomásaimat megosztani önökkel, és két pontra összpontosítanék ezen belül. Először is a jelentéstevő hangsúlyozta, és ebben nagyon is igaza volt, az apák felelősségvállalását a családi felelősségvállalásban. A bizottság támogatja ezt a nézetet és azt mondta, hogy nem pusztán a nők feladata a család és a munka összeegyeztethetőségének megvalósítása, hanem az apáké ugyanúgy. Fontos, hogy a nőknek és a férfiaknak ugyanolyan lehetőségeik legyenek. A bizottság folyamatosan ebben az irányban dolgozott, és ebben az összefüggésben meg szeretném említeni a szociális partnerekkel való konzultációt. A munka és a család összeegyeztethetősége témájában egyeztetést szorgalmaztunk a szociális partnerekkel, az európai szociális partnerekkel, a gyermeknevelési szabadság megreformálásáról és a konzultációkat a 138-as cikkei értelmében indítottuk be, és nagy hangsúlyt fektettünk ezen belül az apák támogatására abban, hogy jelentősebb részben kivegyék a részüket a családi felelősségvállalásból. Fontosnak tartjuk az egyenlő bánásmódot, a bizottság 2006-ban fogadott el egy anyagot, amely a 2006 és 2010-es időszakra terjedt ki, Szeretnénk bátorítani, támogatni az apákat ebben a feladatban, és szeretnénk eljutni egy olyan állapotig, ahol kiegyensúlyozottabb a munka megosztás az apák és az anyák között, illetve a családi felelősségvállalás és munka megosztás jobban érvényesül. Az anyasági szabadságra vonatkozó irányelv megreformálására vonatkozó javaslat egy csomagon belül pusztán egy javaslat. A bizottság 2008. októberében elfogadott egy dokumentumot, ezen kívül pedig egy további anyagot is elfogadtunk a Barcelona folyamat keretében a gyermeknevelési intézmények erősítésére vonatkozóan. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, és egy jogalkotási javaslatot is elfogadtunk a függetlenül önállóan dolgozó nőkre vonatkozóan. Természetesen folytnak a tárgyalások a szociális partnerekkel is, a gyermeknevelési szabadság megreformálásának témájában, és az apasági szabadságra vonatkozóan is. És mi ezt a szülői szabadság keretében, illetve viszonylatában látjuk, nem az anyasági szabadság keretében a szülői gyermekgondozási szabadságotra vonatkozó szabályozás 15 évvel ezelőtt fogadtuk el. Ez az irányelv főként a nőkre vonatkozik, a terhes nőkre, illetve azokra a nőkre, akik nem régiben adtak a gyermekeiknek, és úgy érezzük, hogy a nők állnak a középpontjában ennek a szabályozásnak. Az apasági szabadságra nem tér ki ez a szabályozás, erre inkább a szülői szabadság keretében kell figyelmet szentelni. Nem gondolom, hogy az anyasági szabadságot összekeverjük a gyermekgondozási szabadsággal. Mi meg szeretnénk hosszabbítani 14-ről 18 hétre az anyasági szabadságot. Az egyik érv emellett a nők egészségének védelme, illetve az a szempont, hogy tovább szoptathassanak és tovább lehessenek otthon gyermekükkel az anyák, egy stabil kapcsolatot alakíthassanak ki velük. A plusz négy hét természetesen nem drasztikus méreható változás, de azt gondoljuk, hogy ennek a folyamatnak a keretében talán egy első lépésként tekinthető. Mi nem mondjuk azt, hogy az anyák nem kéne szülői gyermekgondozási szabadságot kivenniük, de úgy érezzük, hogy ha 18 hetes a gyermekük, akkor lehet, hogy már könnyebb a számukra megfelelő gyermekgondozási, illetve gyermekellátó intézményt találni, például óvodát, bölcsödét, ez sokkal könnyebb a számukra, ha már 18 hetes a gyermekük, tehát mi ezt tartottuk szem előtt. És a gyermek életének későbbi szakaszában kivehetik ugyanúgy a szülői gyermekgondozási szabadságot. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer a jelentéstevőnek, és várom a közös munkát, illetve a javaslat további kidolgozását. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most pedig a bizottság képviselőjének szeretném továbbra is megadni a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a legfőbb pontok bemutatásáért. A tanács nevében el szeretném mondani, azt, hogy a vita jelenleg igen korai szakaszában jár, A javaslata kapcsolatos viták a francia soros elnökség alatt kezdődtek. A cseh soros elnökség folytatja ezt a munkát, és számunkra az irányelv tervezet az egyik prioritásunk. és ezt az ügyet tovább szeretnénk vinni cseh soros elnökség alatt. Munkacsoportunkban csak egy ülésre került eddig sor, a következő miniszteri csúcs találkozóig lesz majd még egy további ülésünk. Jelenleg egy elemzése összpontosítunk az irányelv tervezettel kapcsolatos jelentésre, Tehát különösen azokra a részekre, amelyek a tagállamokat különösen érintik és érdeklik. Eddig az irányelv tervezetet a munkacsoportban megvizsgáltuk, és legfőképpen a 8-as cikkeire koncentráltunk, ami az anyasági szabadságra vonatkozik. A tervezet 8-as cikkeje, a legfőbb cikkei, és ez jelenti a legfőbb változásokat összevetve a 1992-es irányelben. A nyolcas cikkeiről szóló vita, a munkacsoportban ezzel foglalkoztunk, megmutatta azt, hogy a tagországok különböző megközelítéseket alkalmaztak, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a nemzeti jogalkotás ezen a területen különböző képet mutat az egyes tagországokban. Néha pedig nem könnyű összeegyeztetni a különböző nézeteket. Természetesen a cseh soros elnökség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy közelítse a tagországok különböző elképzeléseit egymáshoz, annak érdekében, hogy a folyamat végén egy sokkal kézebb, foghatóbb eredmény születhessen. Én szeretném még mondani ezen kívül azt, hogy a márciusi miniszteri csúcs találkozón ezzel a kérdéssel is foglalkoznak majd. Terveztünk egy eszmecserét, illetve a miniszterek számára azt elvégeztünk egy kérdéssort. A politikai vita a miniszterek között pedig segítséget nyújthat majd abban, hogy lássuk a folyamat további menetét az irányelv tervezettel kapcsolatban. Természetesen a jelentéstevővel is együtt szeretnénk dolgozni a jövőben, továbbra is, illetve a parlamenti képviselőkkel, annak érdekében, hogy az elképzeléseinket, illetve a parlament elképzeléseit közelíthessük egymáshoz. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a magyarázatot. Hogyha más nem kér szót, akkor a jelentéstevőnek adom vissza a lehetőséget a végső megjegyzésekhez. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen az értékes megjegyzéseiket, véleményeiket. és engedjék meg, hogy tegyek néhány záró megjegyzést. Egy irányelvnek meg kell valósulnia a nemzeti jogalkotásokban, illetve ezt át kell venni, és kell, hogy legyen közös nevező, amelyet minden tagország betart. Ez azonban nem akadályozza meg a tagországokat abban, sőt, mi több erősíti őket, abban, hogy szigorúbb jogalkotást alkalmazzanak, amennyiben az irányelv bevezetése előtt, illetve átvétel előtt már rendelkezett ez a tagország egy mondjuk szigorúbb szabályozással. Ami pedig a különböző védő intézkedéseket illeti, illetve javadalmazásokat, vannak olyan tagországok, ahol minimum 14 hetet írnak elő az anyasági szabályozásra. Ezt az 1992-es irányelv is előirányozta, de vannak olyan tagországok, ahol ez az időszak 57. És az anyasági segély is különböző lehet. Van, ahol az ember a fizetésének 100%-át kapja, van, ahol az átlagos fizetését, fizetésének átlagát, a gyermekszületése előtt. Vannak olyan országok, ahol egy darabig 100%-os ez a jövedelmezés, utána pedig csökken, de hát a tagországok között különbségek vannak. Ami pedig a kolléganők megjegyzéseit életi. A következőket szeretném megosztani önökkel. Nem tartom jónak azt, hogy az anyasági szabadságot tovább bővítsük. Ha ugyanis a nők túlságosan hosszú ideig kiesnek a munkájukból, akkor ez hátrányos lehet a számukra, szakmai karrierjük számára is, a szempontjából is, és nincsenek előnyeik abból, hogyha ezt az időszakot meghosszabbítjuk. Természetesen az első hónapok rendkívül fontosak, Fontos, hogy a gyermek és az anya között érzelmi kötődés alakuljon ki, de bizonyos időszak után az előnyök nincsenek túlsúlyban a hátrányokkal szemben. Különböző előítéletekkel kell megközdeni, abból indulnak ki a vállalkozások, hogy kockázatosabb nőt alkalmazni, mint férfit, És hogyha meghosszabbítjuk az anyasági szabadságot, akkor ez az elképzelés tovább erősödhet, és ez hátrányosan érintheti a női munkavállalókat. Úgy gondolom, hogy az éjszakai munkavégzés, illetve túlóra esetén mindig külön-külön kell mérdekelni az egyének esetében. Tehát, ha a munkavállaló nem szeretne éjszakai műszakban dolgozni, és nem szeretne túlórázni, akkor a munkavállalónak erre, munkadónak erre tekintettel kell lennie. Amennyiben a munkavállaló úgy érzi, hogy számára ez megvalósítható, akkor nem szabad megtiltani az éjszakai műszakvállalást, illetve a túlóra vállalását. Jelenlegi helyzetre visszatérve a gazdasági pénzügyi válság időszak, amelyet megélünk, szinte meghatározó tényező, és ez ahhoz vezethet, hogy bizonyos tagországokban a helyzet javul, illetve a szülők helyzete tovább súlyosbodhat. De pontosan ezekben a válságos időszakokban kell megvédeni azokat, akik erre leginkább rászorulnak. Fontos, hogy szolidaritás valósuljon meg, erről pedig már beszéltünk, a születések számának növekedése is fontos. Tudjuk, hogy az európaiaknak kevesebb gyermekük születik, mint amennyit szeretnének. És fontos, hogy a nőket ne kényszerítsék arra, hogy válasszanak a szülői szerep, illetve a karrier között. érként nem használhatjuk fel azt, hogy jelenleg pénzügyi válság van, és nem tudunk a helyzeten javítani. Természetesen a tagországok részéről pénzre is szükség van, annak érdekében, hogy mindez megvalósulhasson. Ami a bizottság és a tanács megjegyzését illeti, köszönetet szeretnénk mondani nekik is, és engedjék meg, hogy a következő megjegyzéseket tegyem. A koncepciót illetően azt gondolom, hogy külön kell kezelnünk ezt a területet. Van az anyasági, apasági szabadság, és van a szülői szabadság. A két koncepció pedig merőben eltér egymástól. Éppen ezért nagyon fontos, hogy bevezessük a szülői szabadságot, annak érdekében, hogy az apák, tehát és az anyák, tehát mindkét szülő vállalja a gyermek születésének időpontjával kezdve a felelősséget a gyermek neveléséért, és az apáknak is lehetőséget kell biztosítania, biztosítani arra, hogy ebben a feladatban részt vállalhassanak. A hétvégén Portugáliában egy meghallgatáson vettem részt ebben a témában a munkaügyi miniszter is részt vett ezen a találkozón, és ő elmondta azt, hogy amikor először lett apa, akkor nem tudott munkába menni, tehát beteget kellett, hogy jelentsen, mert a gyermeke lánya születésénél ott akart lenni. Természetesen időközben nagyon sok minden változott, és a szülők igénye is változtak, sokkal inkább tudatában vannak bizonyos feladataiknak a szülők, és érzékelik azt, hogy nem csak a gyermekek, hanem a szülők jólétéről is szó van, a munka és a család összeegyeztethetőségéről nők és férfiak számára úgy szintén. Éppen ezért fontos, hogy az irányelv kitérjen egy szülői szabadságra is. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy együtt legyen gyermekeknek és szülőknek egyaránt. Ami pedig az érzelmi kötődést illeti, az anya és a gyermek között ez a kötődés nem feltétlenül erősebb, mint apa és gyermek között. És a gyerekek akár erőteljesebben kötődhetnek apáikhoz is, mint az anyjukhoz, ha például az apa többet van velük otthon. Ami pedig a az egészségvédelemre való kiterjesztést és a munkahely biztonságot illeti. Tény az, hogy léteznek orvosi tanulmányok, amelyekben elhangzik az, hogy a 6 hét, a születés utáni 6 hét szükséges ahhoz, hogy a nő kipihenje magát a szülés után, és szervezete is regenerálódjék. Éppen ezért van a 20 hét, két kötelező hét, plusz két fakultató hét az apa számára. Nagyon fontos mindez annak érdekében, hogy előítéleteinken úrra legyünk, illetve bizonyos uh, sztereotípiákat leépítsünk. Az az időszak, amit az ember a saját gyermekével eltölt, fontos, hogy mindez anya, mindez apa joga lehessék. lehessen. Itt pedig paradigmaváltásra van szükség. Azt gondolom, hogy fontos, hogy új koncepciókat dolgozzunk, illetve az új szükségletekhez igazítsuk a korábbi irányelvet. Még egyszer különbséget szeretnék tenni a két koncepció között. Létezik az anyasági, apasági szabadság, ezek alapjogok. Ezen kívül a szülői szabadságnak további formái is léteznek. Fontos, hogy a két koncepció egymást kiegészítse. Mindenkinek köszönöm az együttműködést. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a záró megjegyzéseket. És azt szeretném elmondani, hogy a jelentést a rendkívüli ülésünk alkalmából Strasbourgban március 9-én is megvitatjuk még. Most pedig a következő napi rendi pont vita a következő jelentésről. A jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőség integrált megközelítése a bizottságok és küldöttségek munkája keretében. A jelentéstevő én vagyok. Ez a bizottságok és delegációk munkájában a nemek között egyenlőségről szól. Ez a második ilyen témájú jelentés. Az elsőt 2006-ban készítettük, és ez a jelentés, ha úgy tetszik, egy indítvány átültetés a gyakorlatban, amit 2006-ban fogadtunk el a gender mainstreamingről. Az Európai Parlamentben elfogadtunk akkor tehát egy állásfoglalás indítványt. Eredetileg az volt a szándék, hogy éves szinten készítsünk ilyen jelentést, azonban 2006-ban arról döntöttünk, hogy ilyen jelentést ö, kétszer kell csak egy parlamenti ciklus alatt készíteni, vagy csak kétszer készítsünk. Néhány megjegyzést szeretnék közzétenni a jelentéssel kapcsolatban. A jelentést egy kérdőív alapján készítettük el, az összes bizottsághoz és delegációhoz eljutattuk ezeket a kérdőíveket, minden parlamenti bizottság és delegáció kinevezett egy képviselőt, általában alelnököt, bizottsági vagy delegációs alelnököt vagy elnököt, és ez a képviselő volt felelős a nemek közötti egyenlőség kérdését, illetve továbbra is felelős. minden bizottság, mind a 21 bizottság megkapta a kérdőívet, 19 bizottság válaszolt időben, egy bizottság a határidő lejárta után, illetve egy bizottság nem válaszolt. Önök ismerik a kérdőívek eredményeit, hiszen a jelentés függelékében megtalálható ez a magyarázatok között, tehát öt, ott meg lehet, megtalálják az eredmények részletes elemzését. Szeretnék néhány megjegyzést tenni, néhány megfigyelést szeretnék közé tenni, amik fontosnak tartok. Nézzük meg, hogy a bizottságunk státusza milyen ebben a parlamentben. Én azt gondolom, hogy ez a jelentés közvetlenül kapcsolódik az a státuszhoz, amit mi élvezünk. Ugye ezt azt akarjuk, hogy minden bizottság, minden delegáció foglalkozzon ezzel a kérdéssel, a nemek közötti egyenlőséggel. Van egy megfelelő struktúrán, kijelöltünk illetékeseket, Másrésztről azonban azt látjuk, hogy az Európai Parlamentben vannak olyan trendek, amelyek arról szólnak, hogy meg kellene változtatni bizottságunk státuszát. Olyan értelemben, hogy a Nőjogi Bizottság csak tanácsadó vagy konzultatív bizottság vagy testület lenne. Sokan ezt szeretnék látni. Van egy másik trend, ami azt, amely azt kívánja elérni, hogy egyenlő jogaink legyenek, egyenrangúak legyünk a többivel. A koordinátorok és jó magam bizonyos veszélyeket látunk. Fenyegetik státuszunkat. Éppen ezért többször kértük azt, hogy megőrizhessük a státuszkót, ami bizottságunkat illeti. Jelentésemben azt is megmutatom, hogy úgy látjuk, hogy javult a helyzet, mármint a nők és férfiak közötti minőséget illetően, legyen szó személyi ügyi kérdésekről, parlamenti struktúrákról. Ugye tudjuk, hogy 79 óta a női képviselők száma, vagy a női képviselők száma megkétszereződött, de azt is el kell mondanunk, hogy 30% nem elég. A az Európai Parlamentben, tehát ennyi a nők aránya a képviselők körében. A helyzet az adminisztratív munkatársak körében és a főigazgatóságokon még rosszabb. Ott a nők aránya 10% alatti. Jelentésem célja, hogy elmondjam, hogy a titkárságok, amelyek támogatják a bizottságok és delegációk munkáját, a titkárságokat megerősítették, több pénzt kapnak és több munkatársat, így tudják megvalósítani a nemek közötti egyenlőség politikáját. A titkárságoknak egyik feladata ez, ez a terület. Egy másik dolog, amelyről szólok a jelentésben, az az, hogy az Európai Parlamentnek modell értékűnek, példaértékűnek kellene lenni a nemzeti parlamentek számára, és ez vonatkozik a nemek közötti egyenlőségre is. Példaértékűnek, modell értékűnek kell lennünk, be kell mutatnunk a leginkább bevált gyakorlatokat és arra is törekednünk kell, hogy nemzeti szinten is megvalósítsák ezeket a jó példákat. Mielőtt megadom a kollégáknak a szót, szeretném a magasrangú munkacsoportnak megköszönni a munkáját, az Egyenlőség és Sokszínűség munkacsoport munkáját, Kráca asszonynak is köszönöm szépen a munkáját, hiszen ő ennek a munkacsoportnak az elnök asszonya, itt van közöttünk ma ő is. Azt gondolom, hogy nagyon jó ez a kapcsolat, a külpolitikák, az Európai Parlament külső politikái és belső politikái között nagyon jó kapcsolat. Ezt a magas rangú munkacsapat képviseli, ezt a kapcsot a kettő politikai terület között. Nem akarom szaporítani a szót, a jelentés, mint említettem, magában foglalja az kérdőív elemzésének részletes feltárását, és látni fogják, azokat a területeket, amelyeket a parlamenti bizottságok meghatározták. Mármint azokat a területeket, ahol alkalmazzák a gender mainstreaming kérdését. Több bizottságnak van cselekvési terve, akcióterve, amely éppen a nemek között egyenlőségre vonatkozik, például a külügyi bizottság, az APET bizottság, a védelmi bizottság, a regi bizottság, a halászati bizottság, A válaszokban vannak javaslatok is, amelyek a helyzet javítására irányulnak. Kiváltképpen szeretnék köszönetet mondani saját titkárságunknak is, amely annak ellenére, hogy súlyos problémák merültek fel, humán erőforrások területén, mégis nagyon nagy figyelmet tudott szentelni ennek a jelentésnek, és elmondhatom, hogy ez egy nagyon nehéz jelentés volt, jele, nehéz volt abból a szempontból, tehát nehéz volt feldolgozni a válaszokat, tehát ha megengedik, megragadnám azt az alkalmat arra, hogy megköszönjem a titkárság munkáját és erőfeszítését. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, most pedig megnyitom a vitát. Még egy megjegyzést tennék azonban. Meghívtuk az összes alelnököt, bizottsági és delegációs alelnököt, akiknek feladata a nemek közötti egyenlőség garantálása. Meghívtuk őket erre az ülésre. Sajnálatos módon tudjuk, hogy nagyon sok bizottsági ülés van, és nem tudtak eljönni sokan. Azonban a kaukázusi delegáció képviselő itt van, a többiek sajnos el vannak foglalva. Most meg megadom a szót Kroiszigu asszonynak adom meg a szót. Először Kalcász, mint pedig a másik kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, és köszönöm szépen a munkának a bevezetését. Nagyon fontos a jelen pillanatban ez a munka, és eh, ennek a munkának a megfelelő fontosságot kell tulajdonítani, amit megérdemel, annak érdekében, hogy kihangsúlyozzuk a munkánkat is, annak érdekében, hogy valóban elérjük a férfiak és nők közötti esély egyenlőséget az Európai Parlamentben is. Éveken keresztül mi együttműködtünk, tettünk, és ennek keretében is szeretnénk eredményeket elérni. És ez a dokumentum egy nagyon hasznos dokumentum lehet a következő mandátumban, a következő ciklusban, parlamenti ciklusban is. Ez a jelentés, amit ön elénk tárt, én is beszeretném mutatni ennek a célját azok számára, akik a múltban nem követtek ennek munkáit. Új arcokat látok a teremben, tehát beszeretném mutatni az általános célokat. A férfiak és nők közötti egyenlőségnek egy horizontális dimenziója van. És ez a politika, amit mi bevezetünk, ennek kihatása van további politikai aspektusokra ebben a parlamentben, és ez összefügg a magasrankú munkacsoport munkájával, amely kihasználja azt a munkát, amit mi végzünk, és aztán ezt a munkát integrálja más bizottságok munkáiba is. Nos, mi együttműködtük Számboszkával asszonynal, az elnök asszonynal, amely, aki tagja ennek a magas szintű munkacsoportnak, és megpróbáltuk integrálni az itt elvégzett munkát más bizottságok által elvégzett munkával amit az elnök asszony bevezetett, mm, nevezetesen a táblázat, a kérdőívet, ez rámutat arra, hogy azok az eszközök, amelyeket eh, rendelkezésre kellett volna bocsájtani a titkárságok részéről, ezek nem álltak rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy szükségünk van emberekre, és ki kell hangsúlyozni azt is, hogy meg kell erősíteni a humán erőforrásokat az egyéb bizottságok titkárságainál is. Tehát a Gafka kollégája jól tudja, hogy miről beszélek most. Ez azt jelenti, hogy amikor megnézzük ennek a kérdőívnek az eredményeit, azt látjuk, hogy azok a vállalásokat, amelyek korábban felvállaltak a különböző bizottságok, azokat nem értük el pontosan azért, mert munkaerő hiány van. Ezt jobban elő lehetne mozdítani tehát ezt a tevékenységet a magas szintű munkacsoporton keresztül, annak érdekében, hogy nagyobb munkaerőhöz jussanak a bizottságokban, és el tudják látni ezt a feladatot. Én egyfajta emfázissal mondom ezt, elnök asszony, mert mi olyan parlamenti képviselők vagyunk, akik más bizottságokban is ott jelen vagyunk, és ezért ellenőrizni tudjuk, hogy hogy mennek a dolgok a többi bizottságban is. Ön már elmondta, de én ki szeretném hangsúlyozni, az, hogy megfelelő módon ki kell használni azt a munkát, ami mi itt elvégzünk, mindenféle bizottságban, az Európai Parlamenten belül. Ez alapvető kérdés, és emiatt az Európai Parlament általános keretében megfelelő fontosságot kell tulajdonítani a mi bizottságunk munkájának. Ezt szeretném kihangsúlyozni tehát, elnök asszony. Úgy gondolom tehát, hogy mi, akik itt vagyunk régóta ebben a bizottságban, nekünk hozzá kell járulni ahhoz, hogy az új arcok, hogy az új kollégák, akik megérkeznek ide, ők ugyanezt el tudják végezni máshol is, kihangsúlyozni, és, és megértsék, hogy mit csinálunk, mit végzünk, annak érdekében, hogy jól be tudják építeni más bizottságok munkájába is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Kraca asszonynak! Kedves kolléga, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a delegációknak, akik részt vettek ebben a munkában. Örményország, Grúzia és Azerbajdzsáni bizottság delegációját vezettem. Tegnap előkészítettem ezt a munkát Izlet asszonynal, és ami a az eredményeket illeti a bizottságunkban azt kell mondani, hogy ez igen szerény. El is fogom magyarázni, hogy hogyan értem ezt. Ami a delegációkat illeti, az a legfontosabb, hogy megnézzünk, hogy ez az, az nemek közötti esélyegyen, esélyegyenlőséget hogyan tudjuk beépíteni a munkánkban, hogyan tudjuk ezt beépíteni a napi rendekbe, hogyan tudjuk ezt beépíteni a missziók programjába. Ugyanúgy, ahogy a missziók a küld a missziók munkájában, annak életben erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy foglalkozzunk szisztematikusan az emberi jogokkal minden egyes delegációnak a munkájában. Most az a kihívás, hogy állandósuljon és már nem csak véletlenszerű legyen, ne csak alkalmi dolog legyen, az, hogy foglalkozzunk az egyes, esélyegyenlőségi kérdésekkel. Én rá szeretek mutatni a jelentések az egyik pontjára, amelyben arra utal, hogy minden egyes bizottságnak van egy különleges, specifikus mi volta. És a kaukázusi delegációnak a specifikus mi voltát illetően két dolgot szeretnék kiemelni. Az elnök asszonynal beszéltünk tegnap, hogy olyan országokkal foglalkozzunk, amelyek legalábbis névlegesen a 20. század során történelmi okok miatt, tehát névlegesen a, nök, a nemek közötti egyenlőség jogilag be van építve a jogrendjükben. De ez nem azt jelenti, hogy ez valóban a gyakorlatban így is történik minden egyes társadalomban, amely amelyel foglalkozunk. Ugyanaz, ugyanakkor ez azra vezet el minket, hogy a partnereink másodrendű problémaként kezelik ezeket a kérdéseket. Foglalkoztunk a konfliktusokkal a térségben, a grúziai háborúval, vagy a látens konfliktusokkal. Ezek a kérdések háttérbe szorítják a nemek közötti esélyegyenlőség kérdését, mivel hogy ezek az események igen drámai jellegűek sokkal inkább érintik a gazdaság, a mindennapokat, és ezért háttérbe kerülnek az olyan általános jellegű társadalmi, szociális, kulturális kérdések. És emiatt azt mondom, hogy szerény eredményeket értünk el. A mi részünk sosem érintette ezeket a témákat, ugyanakkor azt látjuk, látjuk, hogy ezeknek az országoknak a delegációi nem megtekintetében sokkal nagyobb egyensúlyban vannak, mint a mi delegációink akár. Hogy összefoglaljam mindazt, amit el tudunk mondani a delegációkat illetően, mi felvállaljuk mostantól kezdve azt, eh, hogy beépítjük a munkánkban a magas szintű csoportnak a következtetéseit, és beépítjük a nemek közötti esélyegyenlőség kérdését minden egyes ülésen, és felvetni a eh, tárgyaló feleinkkel szemben az, eh, azt, hogy ez a nyomonkövetési munkának egy állandó pontja legyen a jövőben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig Gomes asszony megaszott. Tisztelt elnök asszony! Elnök asszony! Nagyon szépen köszönöm a jelentést, amelyet itt találunk. Ami a Védelmi Bizottságot, a bizottságot illeti, ahol én vagyok a nemekért felelős, azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy ott nagyon sok munkát végeztünk, sok eredményt éltünk el, de hát azért még messze vagyunk attól, amit szeretnénk. A biztonság, a védelem, ez már szóba került. Ez egy olyan terület, ahol a nőknek kellene szerepet adni. Van, aki már kényszerből is részt vesz ebben, hiszen nagyon sok konfliktus van, ahol a menekültek, a száműzöttek, nők és asszonyok és gyerekek. És a modern konfliktusokban a nők gyakran fegyvertényként szerepelnek. Ők az áldozatok. Tehát sokszor a háború vagy konfliktus során tudatosan bevetik az asszonyokat, gyermekeket. És mindenképpen az emberek figyelmét fel kell hívni erre a jelenségre nálunk, a mi európai intézményeinkben, testületeinkben. Látunk el azt is, hogy milyen különleges jellemzők vannak. Mi jellemzi a nőket a védelem és biztonság területén? Milyen különleges jellemzők vannak itt? Óvni, védeni kell a nők jogait is aktívan kell védeni, őrizni a jogokat. Két fontos fejleményről lehet beszámolni. Már van egy, ami kicsit messzebbre nyúlik, hiszen az ENSZ határozta ezt meg, amint azt, hogy itt béke fenntartó missziókról van szó, és mindez azzal is összefügg, hogy több nőt tudunk-e bevonni. A helyi asszonyokat erőteljesebb mértékben be kell vonni a konfliktusok feloldásába, a béke megteremtésébe. A tavalyi BT határozat 1028-as számú, ez a háborús bűncselekményekről szól, az asszonyok ellen elkövetett háborús bűnökről, szexuális bűncselekményekről. Ez is nagyon fontos aspektus sajnos a konfliktusoknál. A nőkkel eh, szemben elkövetett erőszak gyakori jellemzője ezeknek. Nálunk a bizottságban azt láttuk, hogy különböző mértékben javult a helyzet, például a gender focal pointok, hogy erről már szóltunk a kongói misszió kapcsán, de nem mindig vannak ezek Guinea-Bissau esetében például. Volt ilyen misszió, de nem volt úgynevezett gender focal point. És ott itt reformokat kívántak bevezetni a biztonsági munkák területén, és természetesen vannak problémák a nők jogaival. Ez egyértelmű. Tehát nem mondhatjuk, hogy az elveket teljes mértékben egyenlő szinten alkalmaznák, de hát az ön jelentésének függelékében például ö, javaslat van a bizottságok összetételére vonatkozóan. 20%-os női arány jellemző nálunk, de talán nem ez a legfontosabb aspektus. A mi esetünkben talán fontosabb lenne az, ha azt látnánk, hogy a koordinátorok közül három a különböző frakciók részéről Nők, liberális, én és a zöldek. Mi három koordinátor nő vagyunk. Angelika Bell a zöldek részéről. Tehát három női koordinátorunk van. És ez mindennapi munkánkra is kihatással van ez a tény. Ezen kívül persze még sokat ennivaló, például ma itt lehetünk, köszönöm szépen az elnök asszonynak a lehetőséget, aztán például a koszobói asszonyokat, őket is meg kellene hallgatni. Ugye a koszovói alkalmazottak. A koszobóban ö, az UNIFEM-en keresztül ö, önszervezető asszonyok, ugye volt nemrégiben egy koszovói missziónk, beszélgetünk az ottani asszonyokkal, ö, az Elex misszió, EULEX misszió ellenére valóban még továbbra is csendőn pontokat szeretnének látni. Van már ilyen gender focal point, de a koszovói önszerveződő asszonyokat még mindig nem igazán értékelik. Tehát eh, szerintem az európai napirendre kellene tűzni ezt a kérdést az intézményeknél. Tehát, hogy világosan napirendi pontként kezeljük ezt. Nem csak a különbségekről van szó, a részvét, a nők részvételét, a nők arányát illetően. Nem vannak mennyiségi mutatók, amelyeket a nők fel tudnak mutatni. Sokat ennivaló. És folytatni fogjuk a munkánkat. És nagyon fontos lesz az önök bizottságának őrző feladata. Elnök asszony, Tíz percünk maradt, és még hárman kértek szót, tehát egy kicsit lerövidíthetnénk a hozzászólókat, hiszen utána jön a nyilvános meghallgatás. Pleszinszka asszony. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó jelentés. Mindenképpen nagyra becsüljük az ön munkáját, elnök asszony, jó a megközelítés év alapján készült ugye ez a jelentés, mint ön is említettem. A kérdés, amit feltehetünk, az az, hogy az egyes bizottságok mennyire vették komolyan a kérdéseket. És milyen eszközeink vannak, amelyek segítségével nem csak meg tudjuk vitatni a témát, hanem végre is tudjuk hajtani, hajtatni az ajánlásokat az életben. Tudom, tudjuk, hogy a bizottságaink nagyon jó véleményeket készítenek, de az illetékes bizottságok sokszor nem veszik figyelembe a véleményünket. Nem azt mondom, hogy százalékban figyelembe kellene hív, venni őket, de vannak egyetlen figyelemre sem méltatja a véleményünket. Tudjuk azt, hogy ha azt szeretnénk, hogy megvalósítsák az ajánlásainkat, akkor szankciókat kellene bevezetni, ha szabályozni szeretnénk a piacot, hogyha nem tartják be a szabályokat, hát akkor szankciókat kell bevezetni. Nem tudom, hogy pénzügyi vagy erkölcsi szankciókat kellene bevezetni itt az Európai Parlamentben. Nem tudom, hogy a bizottságokat hogyan lehetne felelős, hogyan lehetne felelőse tenni. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Azt hiszem, hogy nagyon jól kiemelte a problémát a tisztelt kolléganő. Prec asszonyi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy áttekintést kapjunk arról, hogy milyen hatása van a bizottságunknak, a többi bizottságra, hiszen éppen most a választások előtt és az új parlamenti ciklus tekintetében szerintem fontos felmutatni a hiányosságokat, annak érdekében, hogy a jövőbeli parlamenti ciklusban ezen változtasson, fontosabb az, hogy egyre több nő kerüljön az európai parlamenti testületek vezető pozícióiba, például bizottsági elnökként. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos lépés, ezt már évek óta követeljük, de ugye az ilyen jelentés, meg az legutóbbi jelentés alapján még egy ugye, több érvünk van, amelyel igazolni tudjuk igazunkat. Nos, hogyha a férfiak ismét felülkerekednek. Nos, hát azt kell megnézni, hogy nekünk nőknek egységesebben kell fellépni. Egyik jelentést készítjük a másik után, ezt követelünk, azt követelünk, aztán a végén nem lesz semmi belőle. Ugye volt egy úgynevezett, volt egy ö, nőjogi megbízott minden bizottság számára, erről döntöttünk, hogy lesz egy ilyen női ombudsman, de mi ennek az eredménye? Mi derült ki ebből? A nő téma a női téma minden bizottságban szerepelni fog, az volt a cél, és azt hiszem, hogy a bizottság illetékesekkel elbeszélgetünk. Meg kell kérdeznünk, hogy hol vannak a nehézségek, és hogy mennyire elkötelezettek az illetékesek. Azt hiszem, van még tennivalónk. Szerintem a bizottsági illetékesekkel egy új stratégiát ki lehetne dolgozni, az a kapcsolatban, hogy az új parlamenti ciklusban hogyan járjunk el ami a mi jelentéseink elfogadását illeti a többi szakbizottságban, illetékes bizottságban, nos hát sajnálatos módon az a helyzet, hogy van egy olyan játékszabály, nem lehet mindent elfogadni, amit mi javaslunk, van, amit csak törölnek egyszerűen. Ezt tudom, hogy például a kultúra területén, ott koordinátor vagyok, tudom milyen nehéz a kultúra területén is elfogadni a mi javaslatainkat. Vannak olyan bizottságok, amik nem annyira fontos szerepet játszanak talán. Nos hát, a 18 bizottságból, amelyet kiértékeltek, 7 bizottság van, ahol 30% alatti a nők aránya. Nos, hát akkor ez igen elgondolkoztató arány. Meg kell néznünk, hát ki kell azért állnunk, hogy a nők erősebb szerepet játszanak. Tehát nézzük ezt meg az új parlamenti ciklus előtt. Elnök. Köszönöm szépen, Prec asszony, Ramos asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is elnézést kérek, hogy későn érkeztem, de ezen a héten elég nehéz összeegyeztetni az időpontokat. El szeretném mondani, nos, hogy a jelentés kiválónak tűnik, és azt hiszem, hogy egy kiváló kiindulási pont ahhoz, hogy ez a parlament valójában érteklődést mutasson e kérdés iránt. Én a halászati bizottságot képviselem itt az esélyegyenlőségi kérdésekben, Kiválóan tette a dolgát, elküldte az információt, amelyeket, amelyet kértek, és mindezt azért tudtuk megtenni, mert eh, volt egy munkatárs, egy kreszpasszony, aki velem itt van a mai napon, aki nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel. A parlamenti kérdések, amelyeket benyújtottunk, és a válaszokban is eh, találkoztunk egy nagy űrrel az információk tekintetében, egy olyan űr, amit próbálunk most betölteni, ugyanakkor szükség lesz további munkára ahhoz, hogy ezt ki tudjuk tölteni. És sajnálattal mondom, így mondom, hogy inkább szégyellem, szégyellem, hogy ennyire alacsony a nők jelenléte a halászati bizottságban 22,2%-ot mutatnak. Ezt azzal tudjuk egyensúlyozni, hogy nagyon sok asszony vesz részt a büróban. Három alelnök és három koordinátorunk van. Természetesen én is azt szeretném, hogy a bizottság összetételei jobban mutatna azt, hogy a nők milyen fontos szerepet játszanak ebben a tevékenységben. Még egyszer gratulálok a jelentéshez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy eh, Harriet Halment meghívtam a délután, hogy szóljon hozzánk. Mint tudják, Harriet, a nőjogi miniszter asszonyunk Nagy-Britanniában is. Köszönöm szépen az elnök asszonynak ezt a jelentést, szerintem nagyon jó. Én azt hiszem, hogy a sajnálatos tény, hogy azt mutatja meg, hogy a britek, a többiek is talán, mennyire rosszul szerepelnek. Sokkal kevesebb nő van a parlamentben nálunk, az arány 20% alatti Nagy-Britanniában, mint itt. Alacsonyabb az arány. Tehát semmi sem javított a nők helyzetén az a brit parlamentben és a bizottságokban. Tehát gratulálok önnek, elnök asszony. Szeretném támogatni az elhangzottakat. Azt hiszem, az a tény, hogy legyen minden bizottságnak egy felelőse, aki, ha úgy tetszik, ezt a nőjogi kérdést úgymond vezetné, szerintem ez egy nagyon jó elképzelés, mert szerintem, ha nincs valami hatályban, akkor azt látjuk, hogy talán nem jutunk olyan messzire, mint szeretnénk. Tehát én támogatom ezt a megközelítést. Azt gondolom, hogy vissza kell térni a saját frakcióinkhoz is. Kampányolni kell, nyilván legtöbben közülünk ezt megteszik a frakciókon belül, mert nagyon fontosak lesznek. Nagyon fontos, hogy több jelölt nő legyen a kampány során. Jó lenne, ha egyre több nő kerülne vezető szerepe. Nagyon fontos az, hogy nézzük meg az itteni bürokráciát, és hogy milyen ö, szerepük van az Európai Bizottságban a nőknek, mert nem jó, ez egy csomag része. Szerintem magunknak meg kell tenni a parlamentben, de meg kell néznünk a többi intézményt is, amelyek kapcsolatban vagyunk. Szerintem nagyon sok a tennivaló, és remélem, hogy a jövőben visszatérünk erre a jelentésre, és ellenőrizni tudjuk azt, hogy mit értünk el. Köszönöm szépen. Hannibal, most pedig Petre asszony. Merci, Madame la Présidente, je vous Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok és gratulálok a munkájáért. Néhány dolgot szeretnék mondani a, a moldáviai delegáció val kapcsolatosan, ennek tagja vagyok. Nos, a nemek közti egyenlőség kérdése mindig jelen van a napi rendi pontok között. Foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Két héttel ezelőtt például volt egy ülés, amelyet az árva gyerekek szent, gyerekeknek szenteltük, az, akik egyedül maradtak azért, mert a szülők külföldre mentek dolgozni. Ez egy nagyon kényes, nagyon nehéz helyzet. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy a mi delegációnk komolyan foglalkozik a nemek közti egyenlőség kérdésével. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, akik részt vettek a vitán. Azt gondolom, hogy minden, amit teszünk, ugye még tovább javítható, ami az integrált megközelítést illeti a gender mainstreaming témájában. Azt gondolom, hogy itt még nagyon sok tennivalónk van a parlamentben. Amikor pedig a tagságról van szó, a különböző szakbizottsági tagságokról, illetve a nők arányáról az egyes szakbizottságokon belül, akkor azt gondolom, hogy logikus a felosztás a legtöbb szakbizottságban, a parlamentben 30%-os a nők aránya, ez azt jelenti, hogy át, általában a szakbizottságokon belül is a 30%-os aránya jellemző. korlátozott a tagság a szakbizottságokban. Vannak olyan szakbizottságok, ahol nagyon alacsony a részvétel, és vannak más szakbizottságok, ahol ez magasabb. Meg kell próbálnunk erősíteni a női parlamenti képviselők arányát az Európai Parlamentben. Sajnálom azt, amit Plestinska asszony mondott, illetve erről kitért, ez pedig az, hogy nem veszik -e nagyon figyelembe a nők véleményét az Európai Parlamentben, a jelentéseket, a megjegyzéseket, javaslatokat, és vannak olyan szakbizottságok, amelyek eh, nem veszik figyelembe a 47-es cikkei értelmében az általunk készített véleménytervezeteket. Szükség van a jobb együttműködésre a mi szakbizottságunk és más parlamenti szakbizottságok között is. Erre a kollégák már kitértek előttem. Úgy érzem, hogy 2006 óta amikor az első értékelési jelentés megszületett, akkor én számos ülést kezdeményeztem az egyes szakbizottságok és delegációk részvételével. Sajnálatos módon azonban csak két-három alelnök volt érdekelt ebben az együttműködésben, legtöbbször asszisztenseik által képviseltették magukat. Azt gondolom, hogy szükség van az aktív kötelezettségre, illetve elkötelezőségre. Remélem, hogy mindez a jövőben javulni fog. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, köszönöm szépen az alelnökök erőfeszítéseit illetve mindazok munkáját, akik illetékesek a kérdésekben, az említett kérdésekben, és úgy érzem, illetve remélem, hogy ez a, ezt a jelentést majd a plenáris ülésen is elfogadjuk. A módosítókat február 17-e déli 12 óráig kell benyújtani, tehát február 17-e a határidő, egy hetünk van még addig, és március 31-én lesz majd a szakbizottsági szavazás, illetve a plenárisra pedig áprilisban kerül sor. Köszönöm szépen előre is megjegyzéseiket, véleményeket. ezeket majd bedolgozzuk a jelentésbe a szavazás után, és örömmel várom a további együttműködést. Köszönöm szépen! Ezzel a mai nap délelőtti részének első két pontját befejeztük és lezártuk, most pedig elkezdjük a nyilvános meghallgatást. Néhány szervezéssel kapcsolatos pontot szeretnék először megemlíteni. Két-három perc múlva folytatjuk az ülést.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

vážené kolegyne vážení hostia budeme pokračovať v rokovaní. Kedves kollégák, kedves vendégek, folytassuk az ülésünket a következő napi rendi ponttal, amely egy nyilvános meghallgatás a névtelen szülésekről. Hadd üdvözöljem nagy szeretettel szakértőinket. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat Köszönöm, hogy eljöttek az Európai Parlamentbe, hogy megosszák velünk tapasztalatukat és véleményüket a névtelen szülésekkel kapcsolatban. Esetleg önök közül ö, többen meglepődtek, amikor azt látták, hogy ezt a témát választottuk meghallgatásunk témájául, de szerintem ez egy aggasztó kérdés sok nő számára. Ez egy ellentmondásos téma, ezzel egyetértek. A tagállamok és eltérő módon közelítik meg ezt a kérdést, azonban ez egy jogalkotási kérdés, jogalkotási szabály, amely a nőknek választási lehetőséget ad, ha nehéz helyzetbe kerülnek egy olyan helyzetben, amelyet nem tudnak megbírkózni, ahol rájönnek arra, hogy terhesek, és később meg is szülik a gyermeküket. A névtelen szülések intézménye szerintem nagyon sok gyermek életét megmentette az Európai Unióban. Olyan gyermekeket, akik lehet, hogy abortusz áldozatául estek volna, vagy életüket veszélyek fenyegették volna, vagy megölték volna őket szülés után. Szlovák vagyok, van még egy szlovák kollégám. Az én országomban ezt a kérdést 2004-ben vitattuk meg, azután, hogy egy új szülött kisfiút találtak egy kórházi folyosón. Nagyon gyorsan reagáltunk erre a helyzetre. Annak idején is elfogadtunk egy törvény Szlovákiában, amely a névtelen szülésekről szól. El kell mondjam, hogy nehéz kérdés volt országom számára, nagyon kemény vitákat folytatunk, nem azért, mert az emberek ellenezték volna a névtelen szülést. A fő kérdés az volt, hogy olyan törvényt hozzunk, amely átfogó, amely nem csak a szülés pillanatát fedné le, hanem gondoskodna a gyermek jövőjéről és az anya jövőjéről. Azt gondolom, hogy a névtelen szülés az egy háromszög egyik oldala, azért, mert lehet névtelen inkubátorokat is létrehozni gyermekek számára. Szlovákiában a megmentés fészkeinek nevezük őket. Tehát van egy nő, aki megszül egy gyermekét, otthon nem akarja megtartani, eljöhet a kórházba, elhelyezi a babáját ebben az inkubátorban. Van egy, tehát amint egy gyermeket betesznek egy ilyen inkubátorba, a személyzet tudja, van egy rendszer is, amelyhez hozzá kapcsolódik. Erről sok vita szólt, a harmadik eleme ennek a törvénynek az a kérdés, amely az intézmények kérését veti fel, amelyek segítik a nőket a terhes, meg terhes gondozás idején. Tehát ki kellene alakítani egy intézményi hálózatot, amely segíti a nehéz helyzetbe került várandós anyát, hogy legyen hol laknia, ahol megszülheti gyermekét, vagy névtelenül vagy nem, egy olyan létesítményt kellene létrehozni, amely a szülés után gondoskodna az anyáról és a gyermekéről. Szerintem jó az, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, méghozzá széles körű megközelítés segítségével. Jó az, hogy nem csak a névtelen szülésekre kell korlátozódnunk. Szlovákia 5 éves tapasztalattal rendelkezik, és el kell mondjam, úgy nagyon jó eredményeket értünk el. Szerintem nagyon jó a vita téma ez. Most pedig szeretném üdvözölni a két szakértőnket. Sajnálatos módon a harmadik szakértő, aki eljött volna hozzánk, és akit Brájer asszony javasolt. Köszönöm szépen a kezdeményezését sajnos nem tudott eljönni. Mm, Breyer asszony sokat segített nekem ennek a témának az előkészítésében, tehát csanátos módon a német szakértő nem tudott eljönni, de szeretném üdvözölni két másik szakértőnket, Görögországból és Franciaországból érkeztek. És ha megengedik, először Maratu Alipranti asszonynak adnám meg a szót, aki megkezdi az előadását. Köszönöm szépen, önni a szó. Köszönöm szépen. Uh, uh, hearing. Nagyon örülök annak, hogy meghívtak erre a meghallgatásra, és nagyon büszke vagyok rá. Nagyon vitatott témáról van szó, az anonim születésekről. Azt gondolom, hogy a szülőségre alkotott elképzelések kapcsolódnak a, a nemi szerepekhez, az elképzelésekhez, a felelősségvállalásról való elképzelésekhez, illetve a jogokhoz az apaság és anyaság kapcsán. A legtöbb jogi rendszer a szabályozást úgy alkalmazza, hogy az az anya, aki gyermeket adott az életet adott a gyermekének, a gyermek anyja. Nincs lehetőség Görögországon az anonim szülésekre. A polgári törvénykönyv szerint kötelező bejelenteni a gyermek születését az apának például, amennyiben ő létezik, az orvosnak, a bábának, illetve bárki másnak lehet aki részt vett a szülésen. Az első tíz napban kell ezt a nyilatkozatot megtenni, és az anyának nem kötelező ezt a nyilatkozatot megtennie és bejelenteni a születést, hanem eh, egy közjegyző előtt eh, meg, meg eh, meghatalmazott személy ugyanezt megteheti a nevében. És amennyiben valaki a kórházban otthagyja a gyermekét, ezt törvénysértésnek tekintik és büntetendő cselekménynek. Tehát nem lehet a kórházban anonim módon gyermeket szülni és hagyni. Mint például Szlovákiában, erre Görögországban nincs lehetőség. Amennyiben örökbefogadás történik, hasonló szabályok vannak érvényben, a szülői beegyezést bírósági döntés helyettesítheti, ezt egy 2008-as törvény szabályozza. A biológiai e, szülők meghatározás után, 18 éves kora után e, keresheti a biológiai szüleit a felnőtt Van különbség a biológia és a jogi anyaság között, például az gyermeknek, gyermek anyjának nem lehet például automatikusan egy nem házasságban élő nőt tekinteni, még akkor is, ha ő a gyermek biológiai anyja. Lehetőség van arra, hogy az anya anonim módon adjon gyermeket, életet gyermekének, például Ausztriában, és 8 hét áll rendelkezésre, egészen addig, amíg a gyermek anyja igényt támasztat a gyermekre a örökbefogadás előtt. A törvény forrása, illetve a törvény célja az volt, hogy a háború során megvédje a nőket, és biztonságban szület, születessenek meg a gyermekek. De nem az örökbefogadás könnyítése illetve előmozdítása volt a cél. Franciaországban um, 600 nő évente igénybe veszi ezt a jogot. A 600 per év alacsony aránynak tekinthető. Tízezer ilyen nő volt annak idején a 80-as években évente. A francia jog megreformálására sor került, Az anya speciális információt rögzíthet egy levélben, lepecsételt borítékban elhelyezve azt, és ezt a gyermek 18 éves életkora után kaphatja meg. A rendszer célja a nő védelme, az anya védelme, aki a permanens anonimitást választja, és nem a gyermeket védi a szabályozás. Németországban más a rendszer, a német családjogi törvény értelmében nem megszüntethető az anya és a gyermek közötti kötődés, illetve kapcsolat. Olaszországban szintén lehetőség van az anonimitásra, viszont eh, később megteheti mind a gyermek, mind az anya, hogy megkeresi a másik felet. Belgiumban nem lehet anonim módon gyermeket szülni. A nők anonim szülése nagyon sok vitát váltott ki az elmúlt évtizedekben, Európában, különösen Franciaországban. A rendszernek vannak támogatói, akik fenn akarják tartani a jelenlegi szabályozást és a törvényeket, illetve ezeket meg akarják erősíteni, de vannak ugyanúgy ellenzői is ennek a gyakorlatnak. A jobb megértés, a vita jobb megértése érdekében szeretném a két tábor érveit szemléltetni. Az első érv a rendszer mellett szólóknál a 20. századba megy vissza, az anonim szülés támogatói úgy érzik, hogy ezzel a gyermekek cserben hagyását lehet megakadályozni, Azt gondolom, hogy nagyon fontos itt a cserbenhagyás megakadályozása, mint szempont, a korai örökbeadás erősítése pedig szintén jelentős. Csökken az adoptálásra adható gyermekek száma, és nagyon sok olyan szülő van, aki pedig gyermeket szeretne adoptálni. Tehát az anonim születések elfogadása azt gondolom, hogy erősítheti az örökbefogadási folyamatot. Azt gondolom azonban, hogy kétséges még mindig az, hogy a jelenlegi anonim szülések megengedése megakadályozhatja teljes mértékben azt, hogy az anyák cserben hagyják a gyermekeiket. Fontos, hogy a nők ne bújjanak ki a saját tradicionális szerepeik alól. A feministák szeretnék ezt a rendet megőri, megőrizni, az abortuszt nem szeretnék megszüntetni, de létezik egy ellenvonal is. Hát, pregnancy for women who have passed the legal deadline. Ami a abortus legális határidejét illeti. Tehát a nőknek joguk kell legyen ahhoz, hogy ö, megtagadják az anyaságot, főleg a erőszak áldozatai és a gyermek, áldozat, a gyermek erőszak gyümölcse. Ez egy fontos érv. Egy másik érv azzal kapcsolatos, hogy mi is a helyzet a szociális és biológiai kötelékek között. Nagyon fontos a szociális kötelék elősegítésé. Persze ezt az álláspontot a nevelőszülők és odabefotó szülők szövetségei támogatják. Úgy gondolják, hogy a szociális kötelékek erősebbek is lehetnek, mint a biológiaiak. Úgy tetszik, a francia intellektuálisok körében, jobb és bal oldalon úgy gondolják, hogy ezt támogatni lehet. Azonban, ami a biológiából adódik, az rossz, ami szociális előnyéből adódik, az jó. Ez a pozíció a francia polgárság a, a föld jogához kapcsolódik, nem a vér jogához, vagy a vérség kötelékhez. a névtelen szülések ellenzői, most hát különböző szövetségek vannak. A, az Born Under X elnevezésű mozgalomról van szó. Pszichológiai és politikai érvekkel szoktak előrukkolni ezek a, az egyesületek. Beszélnek a gyermekjogairól, a szülőjogairól. Az elnök asszony nem néz semmit, tehát nem látja, hogy nyomogatsz bármit. Ugye nagyon sokszor van az, hogy felnőttek fel akarják kutatni biológiai szülei, szüleiket. Jó, tehát arról van szó, hogy öm, ezt a trendet Németországban és az Egyesült Királyságban illetékes szabályok határozzák meg. Nagyon sok változás van a szociális normában, magatartási mintákban Európában, ezt ismerjük a statisztikai és demográfiai adatokból. Manapság az gyermekek elhanyagolása és elhagyása aránya változott. Tízből egy gyermek, húsz év alatti anya szülöttje, aztán a házasságon kívüli szülések száma is megnőtt. 2005-ben 35 százalék a gyermekeknek házasságon kívül született. 1975-ben 8 százalék volt a házasságon kívül született gyermekek aránya. Az együttélés felváltotta a házasságot, nagyon sok házaspár nem házasodott össze első gyermekük születésekor, és a házasság és a szülői feladat egymástól kezd el függetleníteni. Függ, függetleníteni. Ha úgy tetszik, nagyon sok magatartási minta változott meg az elmúlt időszakban. Ami a konklúziókat illeti, elmondanám azt, nagyon sok ok vezetett a titkos szülések intézményesítéséhez, de nagyon sok ilyen érv, ami érvényes volt 40-es, 50-es években, már nem érvényesek, ha úgy tetszik, olyan országok, amelyek mindig ezt a rendszert alkalmazzák, és nem sikerült eltörölniük, úgy tetszik, egy olyan eljárás kellene bevezetni, az anyát kötelezik arra, hogy a gyermeket majd tájékoztatni kell egy levél formájában a szülők ki személyéről, mm, amikor a gyermek elérni a felnőtt kort. Aztán ugye különbséget kell tenni az anya, a gyermek és az örökbefogadó szülők jogai között. Van a Nemzetközi Gyermek Jogi Konvenció, amely értelmében minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megismerje biológiai szüleit. Ez minden érdek felett van. Véleményem szerint ez a jog. Érenteri 2001-es tanulmányában támogatja a szociális és biológiai szülőség pluralitását és az úgynevezett pluriparentalité, a több szülőség fogalmát vezeti be. Tehát az azt jelenti, hogy különböző személyekhez kötőd, kötődhet a gyermek, akkor is, ha nem legális vagy biológiai szülei a gyermeknek. Ez volt az én előadásom, köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Hát ha a francia bába néni más lesz. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm asszonyom ezt az előadást. Nos, megadom a szót Marie-José Kellernek, a szülésznők országos rendjének a tagja Párizsból érkezett. Üdvözlöm Önt, parancsoljon Öné a szó. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy fogadtak engem, és engedjék meg, hogy mindenek előtt bemutatkozzam. is José Keller vagyok, a Francia Szülésznők Szövetségének elnöke vagyok. Köszönöm szépen, hogy meghallgatják az én véleményemet a mai meghallgatáson. Nagy megteszítés számomra, és az, én, az általam vezetett szövetség számára is. Beszélni fogok a névtelen szülésről. Ez egy olyan téma, amelyik nagyon fontos, amelyikben van tapasztalatom, mint szülésznő. Nagyon sok ilyen nővel találkoztam a praxisom során. Kik vagyunk mi? a Szülésznek Szövetsége kompetens hatóság, amelyik ellenőrzi, felügyeli a szülésznök tevékenységét Franciaországban. Garantálja a mm, szakmai irányelvek bitartását. Ez kötelező jellegű a tagsága Franciaországban, tehát minden szülésznök kötelező jelleggel tagja ennek a szövetségnek. Körülbelül 20 ezer tagunk van. Az egyik legfontosabb feladata az, hogy védje a közegészséget, különös tekintettel az anyákra, illetve az újszülött gyermekekre. Franciaországban hogy is néz ki a névtelen szülés? Ami a névtelen szülést illeti Franciaország egy kicsit kivételt jelent, ugyanis nagyon régóta alkalmaz ilyen jellegű törvényt, nagyon régi tradíciója van, a 18. század óta olyan mechanizmusokat vezettek be, amelyek lehetővé tettek az anyák számára, akik nem akarják felvállalni a gyermeküket, hogy ezt megtegyék, 1793-ban a forradalom után volt már erre történő szabályozás, jogi szabályozás, a legutóbbi módosítás ennek a törvénynek 2002-ben történt. Franciaország az az ország, amelyik a legnagyobb védelmet nyújt az anyának a személyazonossági adatait illetően, mint ahogy azt a későbbi ben világosabban ki fogom fejteni. Mi, ilyes, mi is ez a névtelen szülés? Lehetővé teszi azt, hogy egy nő megszülje gyermekét magán vagy állami intézményekben, legyen házasságban, vagy egyedülálló, legyen francia, akár külföld is lehet. Anélkül, hogy a személyazonosságát felfedje, ugyanakkor megkapja megfelelő garanciákat arra is, hogy nem fogják ezeket a személyadatokat megosztani harmadik felekkel az ő beleegyezése nélkül. Két célja van ennek, először is megvédeni az anyának és a gyermeknek az, az egészségét, a gyermek gyilkosságokat, a, a különböző illegális szüléseket, abortuszokat megelőzni, annak érdekében, hogy az anya és a gyermek ö, megtartassa a fizika integritását és egészségét az anya, illetve a gyermek számára is a gyermek számára lesz egy olyan születési bizonyítvány, amelyikben az anya rovata üresen marad. Az anya a maga részéről két hónapos gondolkodási időt kap arra, hogy esetleg visszavonja a döntését. A két hónap letelte után a gyermek az állam gondozásába kerül, és az anya már nem gondolhat mutatja meg magát. Nagyon fontos volt a 2002-es reform, Szigolen Royal vezette be, akkoriban egészségügyi miniszter volt, és a francia parlament ezt 2002. januárjában megszavazta. Különböző egy erős kontextusban született ez a törvény. Egyrészt olyan szövetségek, amelyek harcoltak azon jogért, hogy a nők névtelenül szülhessenek. Ugyanakkor volt egy ENSZ által gyermekjogi nemzetközi egyezmény, amelyik viszont, amelyet viszont Franciaország ratifikálta. Ez a konvenció azt mondja, hogy a gyermek, amennyiben lehetséges, joga, a gyermeknek joga van megismerni az anyának a személyazonosságát fontosságát. Ezt a kettőt kellene tehát, kellett egyeztetni. Nagyon font, a gyereknek a, a szülés névtelen. Ugyanakkor a szülés pillanatában megkérjük az anyját, eh, megpróbáljuk rábeszélni arra, hogy adjon meg bizonyos eh, adatokat annak érdekében, hogy a gyerek megismerje a szülésnek a körülményeit, a származását. Ez egy zárt borítékba tesszük, és a későbbiekben ezt megkaphatja a gyermek. Tehát lezárt borítékban eh, teheti a személyazonossági adatait, születési dátumát, nevét, ezt tehát egy zárt borítékban. Ugyanakkor az anyának joga van azt arra is, hogy nevet adjon a gyermeknek, vagy ezt is megtagadhatja. Tehát ami a borítékban lévő adatokat illeti, ezek titkosak lesznek, amennyiben a gyermek utána akar nézni, akkor megkeresik az anyját, és az anyja megadhatja a beleegyezését arra, hogy adják meg ezeket az adatokat a gyermeknek. 2002-ben van, létrehoztunk egy nemzeti tanácsot, ahol öm, őrzik ezeket a borítékokat az adatokkal. Ez az intézmény közvetít a gyermek, illetve az anya között a későbbiekben, és ő egyeztet, hogy megadják-e az anya felfedi a titoktartást, vagy sem. Ez a nemzetközi nemzeti, in, nemzeti tanács lehetővé teszi azt tehát, hogy a gyermek megismerje az eredetét, az anya nevét, amennyiben az anya ezt lehetővé teszi. Milyen információkat kaphat a gyermek? A mm, Nemzeti Tanács átadhatja először is azokat az információkat, amelyeket megadott az anyja az eredetét illetően, amelyek nincsenek a lezárt borítékban, aztán fölveheti a kapcsolatot az anyával, ugyanis több lehetőség van az anyja nem adta meg a személyazonosságát. Ez körülbelül az esetek 40%-ában történik. Tehát a gyermek csak a származásra vonatkozó adatokat kaphatja meg. Amennyiben az anya megadja a személyazonosságát, akkor a Nemzeti Tanács fel fogja venni a kapcsolatot az anyával diszkrét módon, és megkérdezi, hogy belegyezését adja ahhoz, hogy a gyermek megismerje az adatait. Az anya belegyezhet, vagy nem, de azt látjuk, hogy az anyák 40%-át elfogadja, hogy a gyermek megismerhesse az adatai, személyes adatait. Nagyon fontos ez a kérdés azon nők számára, akik eh, névtelenül szülnek, ugyanis a gyermeknek megadhatják ezáltal mindazokat az információkat, amelyekre van szükségük, van, hogy megismerjék a szeredetét. A szülésznők nagyon fontos szerepet játszak ebben az egész folyamatban, ugyanis tájékoztatják az anyát a jogairól, a lehetőségekről, pszichológiailag kísérik az anyát ebben a nagyon kényes szakaszban. Ez egy nagyon fontos szakasz, és mindenképp mindenképpen figyelembe és tiszteletben kell tartani az anyának a döntéseit az anyjának lehetősége van arra, hogy megválaszza a gyermeknek a nevét, amennyiben megtagadja ezt a jogot, nem él ezzel a joggal, akkor maga az állam fogja ezt a nevet megadni. Lehetőséget adunk arra is, hogy a gyermeket a karaiban fogja és lehetőséget adunk arra is, hogy ne legyen kapcsolatban további anyákkal a szülés során. Kik is ezek az anyák? Nagyon sok 500 ilyen névtelen szülés van Franciaországban egy évben. Különböző profil van, az egyik elsősorban nagyon fiatal nőkről van szó, akik függnek anyagilag a családtól. 25 év alattiak elsősorban, és ezen belül is nagyon sok a fiatalkorú aztán nagyon sokan olyan, nagyon sokan olyan nők vannak, akik muzulmán, tradicionális muzulmán családból származnak, az esetben egy házasságon kívül született gyermek egy becsület sértés az egész család számára. Ők elsősorban nagyvárosokból származnak, hmm. a legtöbb esetben, hogyha nem tudnának élni a névtelen szüléssel, akkor különböző fizikai büntetéseket kapnának, akár meg is ölhetik őket, illetve visszavihetik arab országokban, hogy egy házasságba kényszerítsék. Általában, tehát ahogy említettem, 50%-uk ezeknek a nőknek városból származik. Aztán olyan nők is fordulnak ez az intézményhez, akik nehéz anyagi helyzetben vannak. Nagyon sok egyáltalán nem elhanyagható rész ezeknek a nőknek megfelelő családi körülmények fölszármazik, ugyanakkor családi nyomást szenvednek el. Vannak olyan nők is, akik erőszak, illetve e, családon belüli erőszaknak a mm, áldozatai voltak. Tehát különböző okok vannak, a, amelyek elvezetnek a névtelen szüléshez. Ezek a nők azért fordulnak ez az, az intézményhez, mert egyrészt pszichológiailag nem tudják felvállalni az anyaságot, ugyanakkor meg akarják adni a lehetőséget ahhoz, hogy a gyerek megszülensen, illetve elősegíteni az örökbefogadását. Mm, a közös nevező ezekben az az anyagban az, hogy ők mindig nagyon egyedül vannak, pszichológiailag nagyon érzékeny helyzetben, és szükségük van támogatásra és információra. Nem vagyok szakértő az európai kérdésekben, és ezt a témát már az előző hozzászóló érintette, ugyanakkor egy rálátást szeretnék tenni az európai lehetőségekre. Különböző országokban. Kevés ország ismer egy olyan rendszert, mint a francia um, rendszer. Franciaország eh, emiatt nagyon sok külföldi asszonyt fogad be, akik névtelenül akarnak szülni. Eh, belgák, svájciak, eh, algériaiak. Például Lilban a névtelenül szülőnök 30%-a belga. vannak olyan országok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az anya ne adja meg a nevét a szülés pillanatában. Ez Olaszország, Luxemburg, Ausztria 2001 óta, és Magyarország. Vannak olyan országok, amelyek nem teszik lehetővé a nevtelenül történő szülés, ez Németország, Belgium, Spanyolország, eh, Egyesült Királyság és eh, Své eh, Svájc, Görögország is, mint ahogy láttuk az imént. Ugyanakkor különböző országokban zajlik egy társadalmi vita ebben a kérdésben, és nagyon sokban felvetődött, hogy lehetővé tegyék a névtelen szülést. Szlovákiát, mint hallottuk, Belgium és Németországot is ki szeretem emelni. Beszéltünk az inkubátorokról, különböző országokban léteznek ezek, léteznek ezek, ahol nem teszik lehetővé a névtelen szülést, nevezetesen Németország, Ausztria, Svájc, Belgium, Szlovákia, ahogy korábban hallottunk. Nos, ezeknek az inkubátoroknak a célja az, hogy a gyermeket elhelyezzünk, egy megfelelő ellátást kapjon az első pillanatokban. Egy olyan rendszerrel vannak ellátva ezek az inkubátorok, amelyek azonnal szól ö, egészségügyi személyzetnek ugyanakkor ez eh, nem megfelelő, nem elégséges módszer, ugyanis nem biztosítja az anyának az orvosi ellátást, sem előtte, sem a szülés közben, sem a szülés után. A gyermek számára eh, szintén szörnyű következményekkel jár, rosszabb a helyzet, mert hogyha gyermek eh, életben is marad, akkor soha nem fogja tudni megismerni a származását én úgy gondolom, mivel hogy Franciaországban élek, és Franciaországban ez a rendszer igen jól bevezetett, ugyanakkor még mindig vannak viták. Két, két jogot egyeztet, ugyanis az egyik a gyermek jogai, hogy megismerhesse a származását, és a, a nőknek a jogait arról, hogy lemondhassanak gyerek, gyermekükről. Tehát ezt a két jogot kell összeegyeztetni, van egy valóság mindazonáltal, vannak olyan nők, amelyek számára lehetetlen a, felvenni a kapcsolatot, vagy kapcsolatot kialakítani azzal a gyermekkel, akit a világra hoznak. Ezt a két jogot kell tehát összeegyeztetni a legmegfelelőbb módon. Személyes tapasztalataimról is szeretnék néhány szót szólni ez a jog lehetővé teszi valóban, hogy megvédjük a gyermek és az anya életét és egészségét. Ezek az asszonyok igen boldogtalanok, egy soha egyik nem sírt a szülés után, mindegyik sírt a szülés után, ugyanakkor szeretnének valamilyen értelmet adni ennek a gesztusnak, egy, egy lehetőséget akarnak adni a gyermeknek, hogy találhasson egy családot, egy apát, egy anyát, hogy olyan anyagi lehetőségekhez jut, jusson, olyan oktatáshoz jusson, amelyek sokkal jobbak, mint az, amit a biológiai anyja eh, tudott volna nyújtani számukra. Ebben az értelemben azt kell, hogy mondjam, és talán furcsán hangzik, de a eh, névtelen szülés és az ezzel kapcsolatos eh, örökbefogadás az anyáknak egy szeretet megnyilvánulása amennyiben fel szeretnék venni velünk a kapcsolatot, további információk érde- ügyében, akkor itt vannak a mi elérhetőségeink. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most megnyitom a vitát és hogyha megengedik, akkor Breyer asszonynak adnom meg a szót, aki ezt a nyilvános meghallgatást kezdeményezte, és itt van körünkben, és ezért tehát kérem, Breyer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a két előadást. Nagyon jó előadások voltak, informatívak, Honnan is jött az ötlet, hogy ezt a meghallgatást megszervezzük? A németországi helyzet is motiválta ezt. Németországban nem legalizált a névtelen szülés, említették is, említette a különböző jogokat. Tehát az, az a jog, hogy valaki megtudja a genetikai jogát, és a nők jogairól beszél, de van másik jog is. Nagyon nehéz ez a kérdés a gyerekek, ha nem élik túl a szülést, akkor nincs joguk megismerni a genetikai eredetüket. Itt van egy nagy ellentmondás. Ami engem nagyon is sokkolt, az az volt, hogy a Németország orvosok azt mondják, hasonló számokból indulnak ki, mint Franciaországban. Abból indulnak ki az orvosok Németországban, hogy 800 ilyen szülés van, de gyermekgyilkosságok követik ezeket a szüléseket, mert a nőknek nincs lehetőség leadni a gyermekeiket. Ezek az inkubátorok, ezek nem adnak, ez nem megfelelő megoldást biztosítanak, hiszen vidéken például általában nincsenek ilyen inkubátorok, vagy ilyen kis bébidobozok, e, és attól is hogy van egy kamera, esetleg is látják. Nem kapnak segítséget ezek az asszonyok, asszonyok a szülésnél. Az asszonyoknak, az asszonyok nagy testi kárt okoznak maguknak azáltal, hogy otthon szülik meg gyermeküket egyedül, lehetetlen feltételek között. A német orvosok azt mondják, hogy hasonlók a számok, mint Franciaországban, tehát úgy gondolják, Németországban 50 gyermeket találnak, 25-öt megölnek, és 25 kerül ilyen inkubátorba, a többi pedig nagy sötétség által övezett szám. Éppen ezért én vehemensen támogatom a névtelen szülést, a születést, mert azt gondolom az élethez való jog ellentmondásban áll a genetikai eredet megismerésének jogához. Ha gyermek meghal, nem tud élni a genetikai eredetéhez való hozzáférés jogával. Itt volt egy ellentmondás van a német érvelési rendszerben van a genetikai eredet joga, amely felülírja az élethez való jogot, és hát ez egy eléggé abszurd helyzet. És ami engem nagyon sokkolt, az az, hogy éppen Franciaország esetében azt mondta, hogy 50%-a az asszonyoknak muzulmán eredetű. Ez nagyon jónak találtam azt, hogy utalt arra, hogy milyen problémával nézek szem ezek a nők, vagy asszonyok, vagy lányok. Sokszor halál vár rájuk. Az úgynevezett becsületbeli gyilkosságok. 50%-ot tesznek ki. De mindkét előadóban elgondolkoztatott az, hogy milyen lehetőséget látnak egy európai kezdeményezésre, hogy európai kezdeményezést indítsunk azzal kapcsolatban, hogy azt mondjuk, hogy hasonló helyzetet szeretnénk, egész Európában minden asszony számára garantálni a nők joga az egészséghez. Azt hiszem, hogy ugye volt itt egy állásfoglalásunk az egészségről, szerintem az egészség aspektusába is beépíthető ez. Hiszen ebben a helyzetben, ha úgy tetszik, e, olyan lehetetlen körülmények között szülik meg gyermekeket, hogy egészségük is károsodik. Németországban volt hasonló meghallgatás, Mágot Készman Püspök asszony, aki sajnos van nem tud itt lenni, ott volt a meghallgatáson, és azt a kérdést tette fel, hogy hogy lehet az, ez a, hogy, hogy a, a névtelenül szülőnőket miért vették meg? Ez egy kérdés, amit önnek szeretnék feltenni. Hogy lehet az, hogy társadalmilag abszolút rendben van az, hogyha egy nő három, négy, öt gyermeket elvetett, aki viszont három, négy vagy öt névtelen szülést tud maga mögött vagy pedig ö, örökbe ad gyermeket, őket meg megvetik. Miért van ez? Ez a kettős mérce. Hogy lehet itt a társadalmunkban? Egyik oldalon tehát társadalmi elfogadás a nők számára, a második esetben viszont teljes társadalmi elítélés, megvetés megvetik azokat az asszonyokat, akik anonim, névtelen módon szülik meg gyermekeiket, leadják inkubátorba, vagy örökbe adják. Ezt hogyan magyarázzák meg? Mit gondolnak arról, hogy hogyan lehet ezt a kérdést feloldani? Köszönöm szépen Breyer asszonynak, Gröner asszony. Köszönöm szépen. Csak két rövid, is, rövid potlagos kérdésem lenne, illetve megjegyzésem. Nagyon bátornak találtam azt, hogy ez bátorítónak azt, hogy a francia számokról halva az anonim születések száma egyetemen csökkent azóta, mióta ez a törvény hatályban van. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos jelzés más európai országok számára is. Fontos, hogy minél kevesebb nyomás helyezkedjen a nőkre, illetve minél kevesebben vegyék igénybe az anonim szülést, hogyha jól értettem. Meg szeretném kérdezni, hogy kezdhetnénk-e kezdeményezést. Breyer asszony is feltett már előttem egy hasonló kérdést, és van egy további kérdésem. Létezik-e Európai Szövetség, a Bábák Európai Szövetsége, amely szervezetként ezt a kezdeményezést támogatni tudná. Mi mennyiben tudnánk támogatni egy ilyen jellegű kezdeményezést annak érdekében, hogy politikai szempontból is tovább tudjunk lépni. Számomra nagyon fontos az, hogy a nők kevésbé féljenek, kevesebb nyomást érezzenek magukon, és azt gondolom, hogy Németországban szintén lehet, hogy kicsit jobban utána lehetne járni a dolgoknak, hiszen csak féligasság a, az inkubátorokkal kapcsolatos probléma. Ez nem a teljes problémát jelenti. Fontos, hogy a nők orvosi felügyelet mellett szüljenek, biztonságos orvosi környezetben. Tehát jó lenne, ha mi is támogatni tudnánk ezt a kezdeményezést, és kérem segítsenek bennünket ebben. Köszönöm szépen. Estrella, képviselőasszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a vendégeknek. Köszönöm szépen az értékes megjegyzéseket. Egy nagyon vitatott témáról van szó. Más peré... Alapvetett téma jogokról szól ez a kérdés, és úgy tűnik, hogy mindenképpen vannak előnyök ennek a megközelítésnek. A nő számára és a gyermek számára egyaránt. Főleg, hogyha az illegális abortuszt nézzük, vagy amikor a gyermekeket egy elhagyott hegyen hagyják. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy európai szintű megközelítés és jogszabály. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy szükség lesz arra, hogy megkülönböztessük a különböző helyzeteket. Például egy olyan helyzet, amelyik családon belüli erőszak, vagy erőszakból adódik. Ebben az esetben van valamilyen összefüggés a névtelen szülés és a terhesség megszakítás között az egyik oldalon ott van az az eset, amelyekről beszéltünk, amikor nagyon fiatal lányok teherbe esnek. Ebben az esetben nem értem pontosan. A gyermek elveszítheti az identitását, illetve örökre, és elmagyarázza, hogy mit értek ez alatt. Ugyanis az idővel az anya meggondolhatja magát, azaz egy olyan érettségi fokot ér el, amikor úgy gondolja, hogy igenis fel szeretne venni a kapcsolatot majd a jövőben a gyermekével. És amennyiben nincs lehetősége arra, hogy felkutassa a gyermekét, akkor ez valóban egy visszafordíthatatlan folyamat, és ez nagyon súlyos lenne. Én úgy gondolom, hogy megfelelő módon át kell gondolni a különböző helyzeteket, mert egy nagyon fiatal lány esetében arra is gondolhatunk, hogy a későbbiekben meggondolja magát, ott lesznek az adatok egy lezárt borítékban, és ennek a lehetőséget későbbre tartogatjuk. Ugyanis a gyermeknek mindig joga van ahhoz, hogy megismeri az anyjának a, az identitását, azonosságát ezt a jogot mindenképpen fenn kell tartani. Természetesen akkor védjük a nő névtelenségét, amennyiben ő ezt akarja, ugyanakkor a gyermek számára a későbbiekben megadhatjuk azt a jogot, hogy megismerje az anyja mm, személyazonosságát. Tehát a fiatal anyák esetében úgy gondolom, hogy mindig biztosítani kell annak a lehetőséget, amennyiben meggondolják magukat, a későbbiekben, hogy visszatérjenek, vagy meggondolják magukat, és hogy azonosíthassák a gyermeküket. Úgy gondolom, hogy ebből a szemszögből a francia példa remek példa, különböző eseteket vesz figyelembe, Ugyanakkor a jövőbeni európai szabályozásban különbséget kellene tenni a különböző helyzet között, ugyanis a különböző helyzetek igen eltérőek egymástól. Köszönöm szépen. Nagyon rövid megedzésen élnék. Ugye szóba kerültek országlisták, olyan országok listájával elfogadtak, jóváhagytak törvényt a névtelen szülésekről vagy születésekről. Mind a cseh köztársaság, mind Szlovákia rendelkezik olyan törvényjel, olyan névtelen szülés szabályozza 2004 óta. Tehát alkalmazható ez a jog. Ami az anyáról szóló információkat illeti, nincsen hivatalos dokumentum, amely megadná az anya nevét, sem a szülés, születés anyakönyvi kivonat, sem az anyakönyvi kivonat. Van egy orvosi dosszi, amely készül a gyermekről. A gyermek érdekében mert a gyermek élete során betegségek nyilván kialakulhatnak, amelyek esetleg öröklöttek, és a gyermeknek lehet, hogy szerv átültetésre vagy vér átömlesztésre lesz szüksége. Tehát ha, ha nem létezne ez az orvosi ö, dokumentum, akkor ez a gyermek egészségét veszélyeztethetné az összes információt az egészségügyi minisztériumhoz jutatják el, azt követően, hogy, hogy az anyát elbocsátják a kórházból. Ezeket a dokumentumokat tehát regisztrálják, ez a bíróság döntése, amely lehetővé teszi, hogy hozzáférjenek ezek az adatokhoz. Tehát az adatokat hozzáférhetővé kell tenni, bármilyen napból kifolyólag, bírósági döntés szükséges ahhoz, hogy hozzá lehessen férni ezekhez az adatokhoz. Ha a gyermek meg akarja tudni, hogy kik a szülei, miután betöltötte a nagykorúságot, szintén bírósági döntéshez kötődik ez. Tehát nem elég az, hogy a gyermek vagy a fiatal felnőtt kívánsága ez, Nyilván az anya beleegyezése is szükséges, tehát valami fajta adatokkal rendelkeznünk kell, kapcsolattartási adatokkal rendelkeznünk kell az anyáról, hogy fel tudjuk vele venni a kapcsolatot ilyen esetben. Én személyesen rendelkezem tapasztalatokkal, névtelen szülésekkel, mert Szlovákiában tagja vagyok egy felügyelő tanácsnak, egy intézményben, amely a szükséget szenvedő anyákat, asszonyokat segíti, nem csak terhesség esetén, hanem például családon belüli erőszak áldozatai esetében. Ez az intézmény tíz éves, Negyven gyermek született ebben a tíz évben, ebben az intézményben, és öt gyermek anonim szülés kapcsán látta meg a napvilágot, és ezeket a gyermekeket örökbe fogadták tehát első kézből való tapasztalatokkal rendelkezem. Van még egy kis időnk, azt szeretném kérni szakértőinktől, hogy esetleg válaszoljanak a feltett kérdésekre. Köszönöm. Ja, Madam Keller. D'abord, Keller. Euh, Először is a, mi, a, a muzulmán asszonyok arányát illeti nem 50%-ot mondtam, azt mondtam, hogy 50%-uk nagyvárosokból származik, főleg Párizsból. A többi rész, ország részben 30%-ot tesznek ki a muzulmán asszonyok. Nagyon fontos tehát hogy foglalkozzunk a névtelen szülés kérdésével. Egy olyan nő, aki teherbe esett, és amely egy olyan eh, helyzetben van, hogy nem tudja követni a terhességét, aki illegális abortuszhoz fordul, különböző kockázatokkal, mint ahogy említettem, nagyon sokszor fiatal nők betegségről van szó, vérzések következhetnek be, a gyermek is elszenved különböző sérüléseket. A mi esetünkben az ilyen jelleg az ilyen esetekben ezek a fiatal lányok teljes egészségügyi ellátásban részesülhetnek ők is, és a gyermekük is. A francia szülésznök szövetsége különböző akciókat, eh, akciókban vehet részt, amelyek előmozíthatják a névtelen a névtelen szüléseket Európában. Van egy Európai Szülésznök Szövetsége, az IMA, e, és ennek tagja a Francia Szövetsége is, és ezen belül is tudjuk támogatni a francia példát, illetve ismertetni a francia példát, esetleg ehhez az Európai Szövetséghez fordulhatunk, hogy ők is eh, mondják el véleményüket ebben a témában. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos európai szinten eh, legyen szabályozva ez a probléma. Franciaországban akkor is, hogyha évente 500 anonim szülés van, körülbelül 20-40 gyermeket találunk évente kukákban, elhagyva. És ezek a gyermekek, akiket megtalálunk, vannak olyan gyermekek is, akiket nem találunk meg. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos probléma. Ah, Köszönöm szépen, Keller asszony. arról beszéltünk, hogy a névtelen szülések száma csökken. Úgy gondolom, hogy ennek oka az is, hogy a szülések száma is csökken. Válasz, Franciaországban az az ország, amelyikben a legmagasabb a, a, a szülések száma, 2,02 gyermek van minden nőre. Különböző ö, körülmény van, amelyik lehet tövé teszi azt, a jelenséget, hogy a névtelen szülések száma csökken. Különböző támogatások vannak ugyanis azok az asszonyok számára, fiatal lányok számára, akik egyedül szülnek. Például vannak olyan anyaotthonok, amelyek lehetővé teszik, hogy ott tartózkodjon az asszony az terhesség alatt, ez idő alatt például megismerhetnek szakmákat, tanulhatnak szakmákat, és különböző egyéb ilyen társadalmi intézmény van, a szociális intézmény van, amely elősegíti a nők helyzetét, ami a bet Szület beli ö, gyilkosság fenyegetése alatt vannak, azok számára még mindig ott van a névtelen szülés lehetősége. Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani az előadóknak mert nagyon fontos és érdekes volt ez a meghallgatás. Köszönetet mondunk a kezdeményezőknek is. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Minden egyes alkalommal sokkol minket, amikor olvasunk az újságokban az elhagyott gyermekekről, olyan szörnyűségekről, amelyeket maguk az anyák követnek el és eh, hallani, hogy egy olyan ország, mint Franciaországban eh, a, mm, az anyák megkapják a, a támogatást, ez egy igen eh, követendő példa az európai országok számára azt tudni, hogy ingyenes a szülés és a terhesség alatti mm, időszak, az nagyon fontos. És nagyon fontos, hogy megszülessen az a gyermek, eh, mert eh, csak a születés pillanatától kezdve tudunk foglalkozni az új, em, az új emberekkel. Eh, és úgy gondolom, hogy a legnagyobb ajándék az az élet lehet. Nagyon fontos a követési időszak, nagyon fontos a szülésznőknek a feladata, hogy tájékoztassák, kövessék az anyja és a gyermek életét a szülés után, és ami a statisztikákat illeti, nagyon fontos lenne megismerni ezeket a statisztikákat. Van egy másik példa Németországban, a Németországban olyan országok, olyan családokat követtünk, akik egy gyermeküket várják különböző nehézségek között. A szülésznők külön foglalkoznak az ilyen családokkal, és úgy gondolom, hogy ez szinten egy olyan jó példa, a Heidelbergi Egyetem diákjai segítenek ebben a tevékenységben. Majd beszeretnénk mutatni egy projektet, egy minisztériumi projektet, és ezt be fogjuk mutatni majd március 25-én Strasbourgban, nem névtelen szülésről van szó, hanem nehéz helyzeteknek a támogatása a szülésznők részéről. Szeretnék egy másik témát is érinteni. Európai szinten is lehet szabályozni ezt a kérdést, ugyanakkor ne, legyünk, ne legyenek illúzióink. Európai szinten nem tudjuk ezt szabályozni, ugyanis nincs jogi alap. Amit tudunk csinálni európai szinten, az olyan kérdések, amelyek a közegészséget érintik. és a, ebben a témában a szülés számának a csökkenése az valóban egy olyan kérdés, amivel tudunk foglalkozni, de úgy gondolom, hogy a névtelen szülések európai jogszabályozásának eh, jelenleg még nem jött el az ideje. Keller asszony, parancsoljon! Szeretek válaszolni erre a kérdésre. Franciaországban nem csak a szülésznők azok, akik foglalkoznak eh, a eh, névtelen szülésekkel. Ahogy korábban is rámutattam, alapvetően a gyermekeket támogató eh, intézmények foglalkoznak ezzel, elsősorban a nemzetközi tanács, az általam említett nemzetközi tanács. amikor a kap, felveszi a kapcsolatot velünk a terhes és nehézségekben lévő nő, megkapja minden megfelelő tájékoztatást. Elsősorban arra törekszünk, hogy megtartsa gyermekét, és amennyiben nem lehetséges ez, akkor javasoljuk a névtelen szülést. Vannak olyanok, akik megérkeznek a szülőszobába, abban a pillanatban megszülnek, és azonnal elhagyják a szülőszobát, mert olyan a helyzetük. Egy példát mondok, néhány évvel ezelőtt egy asszony telefonált, azt mondta, hogy tudunk-e szülni egy, egy császármetszés után, nem, ez nagyon veszélyes, hát, általában szükséges egy császáros szülés. És akkor megérkezett az egyik reggel egy asszony, azt mondta, hogy két gyermekem van, két császármetszésre született gyermekem, most a férjem megerőszakolt, nem vettem észre, hogy terhes vagyok, most vettem csak ez az utóbbi időkben, és úgy gondolom, hogy az utolsó ö, hónapokban, az utolsó napokban vagyok ö, figy- az összes vizsgálatot elvégeztünk, ami szükséges. azon a héten péntek este elvégeztük a szülést, vasárnap elhagyta a kórházat, és már hétfőn ott volt, ahol élt, ugyanis nem, a, nem helyi asszony volt. Tehát úgy gondolom, hogy ez a nő az utolsó pillanatig átgondolt a kérdés, hogy a névtelen szülést amennyiben egy illegális abortuszt követek el, akkor én meghalhatok, és kifoglalkozhat a két gyermekemmel. Tehát az összony számára a legmegfelelőbb megoldás a névtelen szülés volt. Köszönöm szépen, Marie Frantin. Egy megjegyzést tennék, miután szóba került az, hogy az, az, abortiz, az abortusz stigmatizált, megbélyegzett, de gyermeket szülni nem ugyanaz, mint abortusz elkövetni, vagy gyermeket elvetetni. Szerintem nem humános dolog elhagyni egy gyermeket, vagy kitenni azt hiszem, hogy az elkeseredett asszony számára a névtelen szülés egy lehetőség, ahelyett, hogy elhagynák nem kívánatos gyermekeiket, de tiszteletben kell tartani a gyermek jogait, arra vonatkozó jogait, hogy megismerje, hogy kik voltak a szülei. Össze kell egyeztetni az összes lehetőséget, a gyermek jogait is figyelembe kell venni concernant les droits de l'enfant. Ami a gyermekek jogait illeti, igaz, hogy a konvencióban világosan meg van jelölve, hogy a gyermeknek joga van az, hogy megtudja származását, ugyanakkor az is szerepel, hogy a gyermeknek joga van a védelemhez és az egészséghez. Tehát úgy gondolom, hogy a francia megoldás valóban az, hogy biztosítja a gyermek és az anyja védelmét, és gondoskodjon a gyermekről. Mert nem szabad egy olyan helyzetet előteremteni, amelyikben az egyetlen megoldás a fiatal asszonyok számára az illegális szülés, mert nagyon nagy arányban meghalnak a gyermekek, illetve az lányok visszafordíthatatlan károkat szenvednek. Köszönöm szépen, Keller asszony. Azt hiszem, hogy ugyanazt a filozófiát alkalmaznak, mint az én országomban. Myslím, že už e, e, sa nikto e, nehlási do diskusie. Úgy tűnik, hogy más nem kér már szót. Először is köszönetet szeretnék mondani a két szakértőnek, Marató Alipranti asszonynak és Keller asszonynak, akik bemutatták a saját tapasztalataikat, illetve nézeteiket. Azt gondolom, hogy szükség van a gyakorlati tapasztalatokra, hiszen a gyermek és az anya egyéni sorsáról van szó. Minden egyes eset speciális, komolyan kell vele foglalkozni, és megfelelően kell megközelíteni ezeket. Amennyiben lehetőség van az életek megmentésére, illetve az egészségi károsodás megakadályozására, fontos, hogy támogassuk a jogalkotókat az összes tagországban, és bátorítsuk őket arra, hogy ragadják meg a megfelelő lépéseket, illetve szabályozzák a születés ezen speciális aspektusát. Fontos, hogy a nemzeti parlamentek is foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Köszönetet szeretnék mondani Brájer asszonynak, aki a kezdeményezést megragadta, Úgy gondolom, hogy a névtelen születések területe csak egy pici szelete ennek a nagyon bonyolult kérdésnek. Mindenkinek köszönöm a részvételt. Ezzel lezárom a ma délelőtti ülést, és ezt szeretném mondani, hogy a délutáni ülésünket három órakor folytatjuk. Szavazással kezdünk elektronikusan szavazunk. Kérek mindenkit arra, hogy ne feledje otthon a szavazó kártyáját, hiszen ezekre szükségünk lesz a délután során. Köszönöm